a vállalkozói kedvet kell elősegítenünk, és ezt ö, támogatnunk is kell. Minden, amit tettünk az elmúlt években, és amelyekre ö, büszke vagyok, az az volt, hogy a KKV-kat támogattuk. Itt nem nagy vállalatokról beszélünk, nem a Siemensről, a Microsoftról, vagy az Airbusról, hanem egész kicsi vállalatokról, egyébként a nagyvállalatok is kisvállalatokként kezdték, a nagy európai ö, mobil előállítók és kisvállalatként kezdték, tehát minden kicsiben kezdődik, de mindenképpen ezt támogatni kell, ösztönözni kell ezt, és a legtöbb ben félnek attól, hogy ez túlságosan bonyolult, túlságosan kockázatos, hogy nem fogják megbocsátani a kudarcot, nem kapnak második lehetőséget, de én a legnagyobb bajt abban látom, hogy a szisztematikus bevezetése a vállalkozásnak nem igazán létezik a képzés során, vagy legalábbis nagyon kevés tagállamban, de ahol ez létezik, ott az nagyon sikeres. Tehát arra kérném önöket, hogy sohasem felejtsék el azt, hogy a piacgazdaságban nem tudjuk elérni a céljainkat, anélkül, hogy ha, anélkül, hogy ne legyenek olyan emberek, akik hajlandóak kockáztatni. A gazdasági hozzáállás szempontjából nagyon fontos az, hogy hogy a kockázat kerülése az nagyon súlyos kérdéseket vet fel, és ezt látni kell. Szociálisan igazságos-e az, hogyha egy vállalat 5000 munkahelyen rendelkezik, és erre azt mondják, hogy ez túlságosan nagy ez a vált ahhoz, hogy csődbe jusson. Az állam bármilyen formában beavatkozik, akár úgy is, hogy államosítja azt a vállalatot, de ugyanakkor vannak olyan vállalatok, 15 vállalat, ahol csak 100 alkalmazott van, és ezek teljes mértékben csődbe mennek, mert nem foglalkozik ezzel az állam, de vég, vég, vég, végül is itt is elég sokan veszítik el az állásokat. Persze nem szeretném a politikának a szabályait megváltoztatni, de a politikák nem arról van szó, hogy a politikák most meg kell ö, szüntetni azt, hogy a nagyvállalatokon segít, hanem arról ö, van szó, hogy lássuk, hogy mindenkinek esélyt kell adni, és ez a kis dolgokban gondolkodjunk először. Úgy gondolom, hogy ez egy helyes hozzáállás, és ennek lehetnek sikerei. Hölgyeim és uraim, hogyha ezen háttér mellett még egyszer áttekintjük azt, hogy az elmúlt években mit tettünk, akkor a belső, piac, belső piaci csomagra már utaltam, és rátérhetünk egy nagyon kimerítő listára, ahol nagyon fontos kezdeményezéseket látunk, és nagyon fontos változtatásokat, és úgy gondolom, hogy ez mind megfelel annak az alapelvnek, amelyekről én beszéltem. A belső piaci csomaggal kapcsolatban még annyit mondanék el, hogy itt eh, természetesen a belső piac létrehozásakor, illetve ezen csomag létrehozásakor nagyon jó, nagyon jó piaci felügyeletet hoztunk létre, és így nagyobb lesz a biztonság a belső piacon. Összefüggésben a belső piaci csomaggal nagyon gyakran megmutatta ez a szakbizottság az EC jelzés kérdését, és az Európai Bizottság egy tanulmányt is elvégzett ezzel kapcsolatban, és ezt a jelentést tevővel is megmutattuk, és arra az elemére jutottunk, hogy egy új európai biztonsági előírás nem fogja megoldani a problémákat, tehát mindenképpen az ECS-esre kell koncentrálni, a rendszert kell erősíteni, amelyre az ECS-es rendszere épít foglalkoztunk a játékoknak a biztonságával, és épít volt már az ideje ennek, hogy ezzel a piaci szektorral is foglalkozzunk. Ezen ki négy évvel ezelőtt senki nem hallotta volna, hogy sikerül majd itt sikert elérnünk, de ez sikerült, mégpedig elég rövid idő alatt. Szeretném megelmíteni azt is, hogy az elnök asszony az önök szakbizottságának nyomása, nyomására történt az, hogy az európai fegyverkezési szabályokat megváltoztattuk. Amikor hallottam arról a, az álmokutásról, amely német kisvárosban történt, akkor nagyon örültem annak, hogy foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Tudom, hogy itt nagyon nehéz európai jogszabályokkal itt javítást elérni, ezt nemzeti szinten kell elősegíteni, de azért elgondolkodhatunk azon, hogy valamit eh, javítsunk. Egyszerűsítenünk kell a rendszer És azt látjuk, hogy eh, bizonyos szórakoztató gondolatok is felmerültek itt, például mértékegységek eh, egységesítésével kapcsolatban. Eh, de ez megmutatta, hogy a kulturális sokszínűség eh, nem zárja ki az egységességet más tekintetben. Nagyon nagy sikereket értünk el például az autógyártásban. Ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy szerencsénk volt e tekintetben hiszen pont egy válság közepén ez ugye ez a kérdés élesebben vetődik fel, de a KARS 21 -e valóban a jövő felé tekinthetünk ki. A válság tulajdonképpen megjósítja azt a folyamatot, amely ennek a projektnek a végrehajtását jelenti hogy az élvonalban lehessünk a biztonság, a hatékonyság, az eredményesség, a technológiai teljesítmény és a környezetvédelem tekintetében egyaránt. Autógyártásunk különösen sokat ö, ö, szemben, gyakorlatilag, ö, ha úgy tetszik, minden, ami mozogni képes, megszenvedi a, a a válságot. Egyáltalán nem biztos, hogy Európa összes cége túléli ezt a válságot. Azonban, ami az iparpolitikát illeti, megfordítanám a dolgot, nincs okunk, hogy azt mondjuk, hogy bármely gyártanak el kéne tűnni a piacról, mert tulajdonképpen azt látjuk, hogy a General Motors válságával kapcsolatban nagyon gyors döntések születtek. Azonban nem lehet minden döntést azonnal meghozni, hiszen meg kell nézni, át kell gondolnunk, hogy mi lesz az adott iparágnak a hosszú távú jövője. Obama, Obama elnökkel folytatott egyeztetéseinkből világos, hogy az amerikaiak nem fogják eh, hagyni, hogy az amerikai eh, autogyártás eh, összeroskadjon, ami azt jelenti, hogy az európai General Motors leányvállalatok sorsa is kiszámíthatóbb, azonban ők felelősek az, az, az Opel, a Saab, a Vauxhall ért is. A Volvo ugye Ford van. Nos, ezt a felelősséget tehát nem rázhatják magukról, mint a kacsa a vizet a hátáról. Úgy gondolom, hogy olyan megállapodások születnek Európában, amelyek az árakat is emelni fogják, azaz több pénze lesz Európa adófizetőinek is. És örülök, hogy az Európai Unió kormányai világosan meg tudtak állapodni abban, hogy egyetlen ország sem kötelezhető arra, hogy egyedül küzdjön. Nem szabad ezt megengedni, hogy egyedül küzdjön bármelyik tagállam. Olyan cég struktúrára van szükség, amely hosszú távon versenyképes, de a munkásainkon nem tudunk azzal segíteni, hogyha a politika dönti el, hogy a gyáraknak hol kell lenniük, és nem a gazdaság. Hiszen ez a teljes cégnek a bukását írja elő. Tehát megállapodtunk, hogyha meg lehet eh, a munkahelyeket menteni a cégekkel együtt, és ez a lényeg, akkor ezt úgy kell megtenni, hogy ez gazdaságilag értelmes megoldás legyen. Az adó eurókat nem szabad arra felhasználni, hogy a választásokig kibírják a cégek, és aztán csődbe menjenek mégiscsak. Ez felelőtlenség lenne. sok olyan intézkedés született, amely jelentős lépéseket tett abba az irányba, hogy Európa ipara lassan-lassan átalakuljon. Ha nem is valamiféle posztindustriális jelenségé, de egy másfajta iparrá, egy másfajta arculatú jövőbeni iparszerkezetté. Ehhez azonban erős ipari alapokra lesz szükségünk, olyan ipari alapokra, amelyek eddig nem léteztek. Most néhány megjegyzés arról, hogy mi nem sikerült. Önök tudják, hogy az Európai Bizottság még mindig, az Európai Parlament még mindig vizsgálja az Európai Bizottság javaslatát a gyógyszerekről, az építőipari termékekről. Vannak fontos javaslatok, amelyek most készülnek, ezekről nem fogok beszélni, de azért egy megjegyzést tennék, amely szerintem én is fontos, már e pillanatban is és konkrétan közvetlenül kapcsolódik a belső piaci és a e, kisvállalkozási szabályozáshoz, ez pedig a késedemes fizetések ügye az Európai Unióban. Nos, az ezzel kapcsolatos jelent, jelent, ö, javaslatunk rendkívül széles körül sokkal messzebb fog menni, mint ö, általában a közlemény azt gondolná, hiszen Európában elviselhetetlen gondokat okoz az, hogy egyre több közalkalmazott felelős a késedelmes fizetésekért. Egy kis cég esetében, amely összesen két-három embert foglalkoztat, és csak két-három éves, két-három hónapos késedelemmel jut a pénzéhez, nem tudja túlélni ezt a két-három napot két-három hónapot. Nagyon sok munkahely szűnik meg, amiatt, hogy a cégek csődbe mennek a késedelmes fizetés miatt. A, azt hiszem, hogy ez elfogadhatatlan a, az állami szféra e, projektjei kapcsán. Ezekben a projektekben is azt látjuk, hogy hónapokba telik, amíg e, a fizetésekre sor kerül bizonyos esetekben, konkrét adataim most nincsenek, de úgy gondolom, hogy az állami eh, szféra projektjei, építkezései kapcsán feltétlenül lehetővé kell tennük, hogy a hatóságok egy hónapon belül fizetni tudjanak. Azt nem lehet megtenni, hogy ne legyenek ott a pénzek. és úgy gondolom, hogy itt számítani szeretnék az Európai Parlament támogatására is feltétlenül. Egyetlen adatot mondanék, a közcélú projektek teljes GDP-nek a 16%-át teszik ki, az állami eh, építkezésekre gondolok, ez a legnagyobb szegmens, és hogyha ilyen hatalmas késedelmek vannak a fizetésekben, akkor azonnal látszanak a következmények a kis és középvállalkozások életében. hogy én és uraim, ezzel be is fejezném a mostani felszólásomat, és végül csak összefoglalnám, hogy mi is az, amit különösen kedveltem ebben a bizottságban. az pedig az volt, hogy a politikai skála teljes szélességében realisztikus, építő és egyetértésre alapozó megközelítést követtek az együttműködésben. Ez úgy gondolom, hogy kötelezettségeim egyik legkellemesebb részét tette ki az elmúlt négy évben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy kiemelte, hogy mennyire pragmatikusak vagyunk, valóban szeretjük, hogyha a munkát el tudjuk végezni, sokkal jobban szeretjük ezt, mint hogyha csak beszélünk ezekről. Valóban említette ön is, hogy ezek óriási ügyek az iparral, a belső piaccal, a munkahelyekkel, a foglalkoznak, különösen az, e- a jelenlegi válságban. Örömmel fogadom azokat a megjegyzéseket, amelyeket a jobb szabályozása kapcsolatban megfogalmazott, hiszen ez a szakbizottság úttörője volt nagyon sok új megközelítésnek a helyesebb szabályozás terén is többek között teljes költségvetésünket felhasználtuk, felhasználtuk 150%-ot használtunk fel a kutatásokra és a tanulmányokra annak érdekében, hogy valóban tények alapján tudjunk dönteni. Úgy gondolom, hogy az egyetlen kérdés, amely kicsit kellemetlen, az a bizottság és a tagállamok felelőssége bizonyos értelemben sokszor azt látjuk, hogy bizonyos hatástanulmányok nem feltétlenül kapcsolódnak azokkal a szabályozásokkal, amelyek végül megszületnek. Tehát feltétlenül ennek ellenére szeretnénk továbbra is együttműködni a bizottságban, bizottsággal ebben az ügyben, hiszen, ahogy én is említettem, máskülönben a bizottság is, meg Európa is tulajdonképpen elveszíti a, a hitelképességet. Van néhány kérdésem, ha önnek van néhány kérdése, akkor nekünk is, akkor nekünk, pontosabban, ha önnek van ideje, akkor nekünk is lenne időnk néhány kérdése. A lista szerint mennék végig. Úgyhogy először is elmondanám, hogy mi van a képkelnek Lőstán Harbor úr, eh, Manafortú róla, azt, hogy nem jelentkezett. Eh, Antralakis úr és Ketú asszony. Tehát Harbor úrral kezdeném. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen ismételni szeretném az ön gratulációját eh, a tekintetben, ahogy Ferhagen úr együttműködött velünk, nagyra becsültük azt, amit ma délután is megmutatott, nevezetesen, hogy a saját munkákat a gazdaság szélesebb körű fejlesztésének összefüggésrendszerében helyezi el, ideértve az összes kapcsolódó politikát is. Most, hogy mandátum a végén van, talán megpróbálnám meggyőzni arról, hogy hogy is látjuk ezt. Tehát most ez az első eh, alkalom arra, hogy látjuk, hogy világosan eh, meg, eh, mássá vált az, az áruk és a szolgáltatások belső piaci szabályozása. Nem hiszem személy szerint, hogy ez különösebben jól működött volna ez a megosztottság, ez a hasadás a kétfajta szabályozás között, amikor azt látjuk, hogy tulajdonképpen a bizottság tevékenységének egyfajta horizontális jelentős jellemzőjével válik az, hogy a legfontosabb belső piaci ügyeket támogassák, akkor ezt összehasonlítjuk azt, hogy milyen párhuzamos munka ment az árucsomaggal és a szolgáltatások csomag, szolgáltatási csomaggal. Mind a két csomag követeli az, hogy a tagállamok egyablakos kapcsolattartó hatóságokat hozzanak létre akik eh, információt nyújtanak a piaci hozzáférésről, és úgy gondolom, hogy ez úgy tűnik, hogy az új bizottságnak erre majd eh, gondolnia kell. A közbeszerzés ugyancsak nagyon nagy mértékben érinti mind az árukat, mind az szolgáltatásokat. A saját munkám kapcsán azt látom, hogy ennek rendkívül alapvető hatása lehet az innovációra. Ez valójában egy olyan téma, amiről nem nagyon beszélünk összehasonlítva mondjuk az Egyesült Államok gyakorlatával. Pedig ez évként sorolható fel amellett, amit mondtam, hogy a bizottságon belül nem elég jó a koordináció a tekintetben, hogy eh, az, eh, az információs társadalommal kapcsolatos főigazgatóság végezte a munkának a nagy részét. lehet, hogy ön kicsit távolabbról tudja szemlélni ezeket a dolgokat, és át tudja gondolni, vagy át tudja mondani, hogy a bizottság hogyan látja ezt, hogyan kellene a bizottságnak e területen jobban megszervezni a saját munkáját. Másrészt ez vonatkozik a helyes, eh, helyes szabályozása is. Azt látjuk, hogy eh, nem egyforma szintű ennek a problémának a kezelése a különböző szolgálatok, bizottsági szolgálatok között ezek összehasonlításában. Úgy gondolom, hogy a következő alkalommal, a következő mandátumban sokkal komolyabban kell ezt lenni. Ön joggal volt kritikus a parlament részvételével kapcsolatban. Nekünk is komolyan kell vennünk a felelősségünket. És talán összefoghatunk, és együtt mondhatjuk azt, hogy a parlament új képviselői, és nagyon sok új képviselő lesz, akiket eh, júniusban megválasztanak majd, amikor megérkeznek ide júliusban az európai eh, eh, szerződéssel együtt, akkor jó lenne, hogyha megkapnák a bizottságnak, a rendkívül, az Európai Bizottságnak azt a, azt a nagyon hasznos anyagát, ami csak az interneten jelent meg, ami a helyes szabályozással, a jobb szabályozással foglalkozott. Azt hiszem, hogy ezt ki is kell nyomtatni, és mindenkinek ki kell osztani, ez kiváló kiváló anyag, kiváló irányelveket tartalmaz. De hát mi az értelme annak, hogyha van egy megközelítésünk a jobb szabályozásra, hogyha valójában az Európai Parlament képviselőit nem bátorítjuk arra, hogy ezt használják is. Úgy gondolom, hogy ezzel talán a fennmaradó eh, mandátumából fennmaradó időszakban Ferhagen úr is együtt dolgozhatna velünk, és talán megpróbálhatnánk szóba elegyedni az új képviselőkkel. Eh, elnézést, egy kicsit egy hosszú Hosszú nyújt a felszólalásom, de ez az utolsó lehetősen önnek kifejezett felelőssége volt azért, hogy javítsuk az európai gazdaság versenyképességét. Ez rendkívül fontos ügy volt. Tehát utolsó kérdésem a következő, hogyha a százas indexet, százas alapot beszélünk mondjuk a versenyképességben, mondjuk tehát a 2004-es versenyképességünket százas értéknek veszük, akkor ön szerint most mekkora ez? Ennek engedékeny vagyok ma, hiszen eh, ez az utolsó alkalmunk, úgyhogy nem nagyon eh, kurtítom meg az önök felszólalás idejét. Ja. Igen, elnök asszony, köszönöm szépen. Örülök annak, hogy itt van a biztos úr a körünkben, ez az utolsó ülésünk, ezért megragadnám az alkalmat arra, hogy a frakció nevében köszönetet mondjak eh, Ferhajgen biztos úrnak, az egyenességeért is, amely a belső piaci politikát képviselte. Tudja, ezt nem rájtem véka alá, hogy néha voltak különböző véleményeink, de hát ilyen az élet, de másrésztről egyeteművé tette azt is itt a szabizottságban, és úgy vélem, hogy a nyilvánosság előtt is részben, hogy a gazdasági politika, a belső piaci politika nem egyenlő automatikusan a piac radikalizmussal negatív formájában, amelyet gyakran feltételeznek, még mindig sajnos. Tehát köszönöm szépen, és mielőtt még a három kívánságon rátérnék, két eh, kis pontot szeretnék megemlíteni, amit ön is említett, hogyha még a személyes eh, leköszönése előtt a késedelmes kérdését is megtárgyálna, akkor örülnék annak, hogyha az európai intézményeket is bevonná, mert tudom, hogy mi képviselünk, és nagy, nagyon sokat foglalkozunk a késedelmekkel. Tudom, hogy két-három hónapos várakozás és van, a kifizetések esetén pedig egy-két, egy-két héten belül fizetni kellene. Tehát örülök annak, hogy felismert ennek a szükségességet. Örülök annak, hogy Fábúr is itt van, beszélt a fegyverekről, a, vegy, a fegyverekre vonatkozó jogszabályokról is, amelyeket létrehoztunk, és Németországban teljesen véletlenül olvastam egy jó riportot egy újságban egy Baden-Württembergi politikus említette azt, hogy a jövőben minden fegyvert regisztrálni kell, ezt mondta, és a német szövetségi parlament egy képviselője, egy zöld képviselő azt mondta, hogy ez nem egy Baden-Württembergi CDU képviselőnek a az érdeme ez, hogy ezt el fogjuk érni, hanem Európának az érdeme. Tehát úgy gondolom, hogy egy jelzés arra, hogy többet is tehetnénk, például lehetne ebből be nem jelentett ellenőrzés a fegyvertartóknál, ugyanúgy, mint a dopingolás, azt hiszem, ezt meg lehetne csinálni. A beszéde elején említett valamit a részben meglévő protekcionizmusról, vagy legalábbis a protekcionista kísérletekről, illetve arról, hogy ez ellen tenni kell. Én nem vagyok nagy Franciaország szakértő, de mindig azt olvastam, hogy a francia gazdaság, a francia ö, államfő, kormányfővel együtt mindent megtesz annak érdekében, hogy a saját országukat megvédjék, tehát protekcionizmust folytatnak. Ezzel kapcsolatban is valamit mondhatna. Ö, úgy gondolom, hogy az én hazám sem teljesen mentes ezen várnak alól. Hogyan tudna otthon érvelni? Hogyha a franciák megtették ezt, akkor miért nem? A második pont, nem tudom, hogy jól értettem-e azt, amit ön mondott, a, a munkavállalók mobilitás, illetve a foglalkoztatóság kapcsán én egy olyan régióban élek, amely nagyon gyenge strukturálisan, és ahol több ezer olyan munkavállaló van, akik minden nap, minden este egy órát utaznak haza, a munkahelyükre, több ezer ilyet ismerek, és ezért nem tudom, hogy hogyan lehetne itt segíteni abban a tekintetben, hogy ne kelljen ilyen sokat utazniuk. Utolsó pont, ez pedig a képzés kérdése. Ön azt mondta, hogy túlságosan kevés dolog történik annak érdekében, hogy a vállalkozást erősítsük, ösztönözzük. Én ezzel nem értek együtt. Úgy gondolom, hogy az önálló tevékenység valóban nem áll a középpontban. Úgy gondolom, hogy sokkal jobb lenne, hogyha a vállalatok felelősségét emelnénk ki, mert természetesen az intézmények gyakran, ahol képzéseket folytatnak, sokkal inkább egy egyoldalúságot mutatnak, például abban a tekintetben, hogy nincs megfelelő együttműködés a szociális partnerekkel, úgy gondolom, hogy ez eh, ide tartozik, amikor eh, a vállalkozásokat próbáljuk elősegíteni, tehát a, eh, ezt a, az aspektusat is előtérbe kell helyezni a vállalkozásnak, és örülnék, hogyha a vállalkozói szervezeteknek ezt mindenképpen megemlíteni. És még egyszer köszönöm szépen a frakcióm nevében a munkáját, és minden jót kívánunk az új feladataihoz. Okay, uh, eh, Mr. Angelakis. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, nagyon rövid leszek, hiszen hamarosan át kell mennem egy másik ülésre, hogy eh, szavazzak ott, de két kérdést szeretnék feltenni. Először is szeretném megköszönni a biztos úrnak azt az együttműködést, eh, amelyről tanúbizonyságot tett, bizonyos fejlődési pontokra utalt az innovációval kapcsolatosan. Ez rendben is van, ugyanakkor azt látjuk, hogy az európai területek gyakran nem tudnak versenyre kelni eh, harmadik országbeli ipari ágazatokkal. Legalábbis eh, nem az eredetiség és az innováció tekintetében. És eh, agyelszívás is jelentős mértékben megvalósul Európából, az európai kutatók kiszivárognak, és az ösztönzők egyik része arra irányulhat, hogy az embereket megpróbáljuk visszahozni Európába, és megakadályozzuk ezt az agyelszívást, és eh, a külföldön folyó kutatásokat hazatelepítsük. Nagyon szeretnék erre eh, választ kapni, de biztos vagyok abban, hogy az asszisztensem majd közvetíti a választ. Elnök. Köszönjük. Ideje. Későn jön a tolmácsolás. Elnézést kérünk. Biztos úr, köszönöm szépen, hogy eljött az ülésünkre. Azt hiszem, hogy mindenki egyetért azzal, hogy jobb jogalkotási folyamatokra van szükségünk. A pénzügyi piac jobb szabályozására van szükség. Azt hiszem, erre rámutatott nagyon gondosan de talán különböznek a vélemények a különféle érdekek között, amelyek a jobb jogalkotáshoz fűződnek. És azt hiszem, hogy lehet egy indirekt kritika is mindabban, amit megfogalmazott, legalábbis a részletekben a bizottság elé kerülő jogalkotási folyamatokat illetően. De hogyha megnézzük az adott egyes ügyeket, különösen azokat, amelyek az Európai Bíróság elé kerülnek, akkor azt látjuk, hogy ezeknek az ügyeknek nem az az, az oka, hogy nincsen e, jogszabály, hanem az, hogy nem eléggé világosak a jogszabályok. Elképzelhető tehát, hogy a részletekre kell nagyobb gondot fordítani. Világosabbá kellene tenni a jogszabályokat, és így aztán nem lesz szükség arra, hogy az embereknek el kell menniük Luxemburgba, hogy megvilágítást kapjanak a jogszabályokról. Szeretném azt is elmondani, ahogy ön is eh, rámutatott arra, hogy fontos, hogy nem mindig ösztönözük kellőképpen a vállalkozókat. Hát eh, tekintettel kell lennünk arra a válságra, amilyen éppen átesünk, és ezzel kapcsolatosan eh, azt hiszem nem szabad túlságosan megfeszíteni a húrokat, már ami a vállalást illeti, nem szabad túlságosan szélsőséges helyzetekbe taszítani a vállalkozókat. Amikor több ezer álláshely veszik el egy munkahelyen, akkor nyilván az állam gyakran közbeavatkozik, de a jó intenciók ellenére nem nagyon avatkozik be olyan esetekben az állam, amikor csak néhány tíz vagy néhány száz állás elvesztéséről van szó. Ezeket a helyzeteket újra fel kell mérnünk, hogy reálisabb hátteret tudjunk képezni a kérdés számára. Nem régiben nagyon sok jogalkotási kezdeményezés született arról, hogy a gazdasági vállalkozási szellemet és a gazdasági lendületet hogyan lehetne serkenteni. De voltak olyan kezdeményezések is, hogy védjük a fogyasztókat szociális okokból. Kérdés, hogy ezt a két kezdeményezést hogyan lehetne összebékíteni, vagy áthidalni a köztük lévő szakadékot. E, egyrészt tehát a vállalkozás serkentést, másrészt pedig a fogyasztó védelmet. Tudatában vagyunk természetesen annak, hogy a bizottság konszenzusos alapon tesz kezdeményezéseket. Kérdezem tehát, hogy ön tud-e segíteni abban, hogy az önétől eltérő kérdéseket is beterjeszteni a bizottság elé. A következő hozzászóló kapja a szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos úr, hogy megfogalmazhatok néhány kérdést. Először is visszautalva a protekcionizmus kérdésére. Ugye itt most kifejezetten Franciaországra utalnék. A következő parlamenti felállásban azt hiszem, hogy a közösségi preferenciákat jobban kell majd képviselni, hiszen a közösségi preferencia azt jelenteni, hogy nincs olyan nagy sok nemzeti tagországi protekcionizmusra, és talán nincs olyan nagy szakadék a közösségi preferencia és a tagországi protekcionizmus között. De hogyha megnézzük a tagországi gazdasági politikát, akkor lehetnek még problémák. Másodszorban jelenleg a gazdasági válság kiemel bizonyos dolgokat, megvilágít bizonyos dolgokat, de hogyha Európa nem erősíti meg magát, akkor más gazdaságok, így például India és Kína, sokkal inkább ragadozó színezetben tűnnek majd fel, sem mint partnerként. Nagyon sokszor rámutattunk már arra, hogy a jobb belső piac lehetővé tenné jobban a partnerség megerősítését a globalizációval szemben, ahelyett, hogy mondjuk a globalizációtól szenvednénk a kis vállalkozások esetében több irányelv is arra mutatott rá, hogyha elvesztjük a kis vállalkozások eh, területét a gazdasági piacon, hogyha nem tesszük lehetővé, hogy együtt működjenek eh, harmadik országokkal, és eh, ha nem teremtünk számukra kedvező körülményeket, akkor ebből nagy baj lehet. Ebből kapcsolatosan kérdés, hogy a szakbizottságunk és a bizottság nem kellene, hogy többet és esetleg keményebb politikai lépéseket is kellene, hogy tegyünk a a harmadik országokkal kapcsolatosan. Lehet, hogy nem veszük fel kellőképpen mostanában velük a kapcsolatot. Harmadsorban rámutatnék arra, hogy nagyon gyakran megfeledkezünk arról, hogy a bizalom hiánya az bizony súlyos problémákat okoz. A vállalatoknál nagyon gyakran azért alakult ki bizalomhiány, mert a fogyasztók nem bíznak a piacban. Éppen ezért felül kell vizsgálnunk az ide kapcsolódó politikáinkat a fogyasztó védelemmel kapcsolatosan például, és ezeket a politikákat védelmezőbb, protektívebb politikává kell alakítanunk. Több területen azt látjuk, hogy ezeket a megfontolásokat elhanyagolták. És azt látjuk, hogy e, egy átfogóbb megoldást kell alkalmazni annak érdekében, hogy a fogyasztói bizalmat helyreállítsuk ezt látjuk a legújabb kimutatásokban is, ugyanis a fogyasztói bizalmat akkor lehet helyreállítani, hogyha a fogyasztók védelmet éreznek, és így lehet serkenteni a kiadásokat is, a fogyasztás is. Ahogy kollégáim is rámutattak erre, minél több eset kerül az Európai Bíróság elé, annál kevésbé leszünk mi magunk meggyőzőek a fogyasztóvédelmi politikáink területén. Éppen ezért ezeket a politikákat meg kell erősíteni a következő parlamenti ciklusban. Köszönjük szépen, elnök! Mindehez szeretném hozzátenni, hogy a jogalkotási folyamatok tekintetében, ami a fegyverkereskedelmet illeti, hogyha itt ugye rossz a joga, a szabály, akkor e, minket szidnak, hogyha jó szabály, akkor azt a tagországoknak írják jóvá. Tehát azt hiszem, hogy itt erősebb, e, határozottabb e, előterjesztéseket kell tennünk, és én magam mindenképpen leírom, feljegyzem magamnak, hogy a tagországok ugye egy puhább jogszabályt sürgettek, de aztán, amikor különféle incidensekre kerül sor, akkor meg keményebb jogszabályokat sürgetnek. Ez nagyon gyakran a helyzet, és ami a technikai kérdéseket illeti, lehet, hogy ez egy technikai dosszinak tűnt, de aztán előbb-utóbb kiderül, hogy nagyon erős politikai színezetet is kaphat. És mindezeket közösen kell valahogy próbálnunk megoldani. Tehát amennyiben vannak ö, ö, válaszai a biztos úrnak mindenre, akkor azokat szívesen halljuk. Köszönöm szépen. Hábor képviselő megjegyzésével, Malcolm barátom megjegyzéseivel kezdeném. Nagyon nehéz a kérdés, Most a kérdés itt, itt vonatkozik az Európai Bizottságnak a szervezeti struktúrájára is. Néhány nappal ezelőtt azt mondtam, hogy azt tartanám a legjobbnak, hogyha a belső piac illetékességeit összefoglalnánk olyan sokfajta átfedés van, a különbözőség inkább csak művék, mert itt igazából a politikai megközelítésről van szó. Nagy különbséget jelent az, hogy milyen gazdasági filozófiával próbálunk szabályozást elérni egy nagy piacon a szociális gazdaság filozófiájával, vagy amit én képviselek, vagy például, amely a bizottság esetében nem igaz, vagy egy piacradikális megközelítése. Ez teljesen másfajta szabályozási megközelítéshez vezet, és teljesen más eredményekhez is. Úgy vélem, hogy a nagyobb hatékonyság szempontjából a belső piacon az egységesség nagyon fontos, és ez lenne ajánlatos, és és az, hogy a politikai felelősséget a belső piacsal szemben eh, egy intézményben foglaljuk eh, össze. Ami az innovációt eh, illeti, amit Malcolm kérdezett, az Európai Bizottság úgy van megszervezve, hogy informális információkból nincsen hiány, nagyon sok a találkozó, nagyon sok dokumentumot küldözhetünk egymásnak, de tudjuk mi politikusok, hogy a normális koordináció és az igazi politikai koordináció két különböző dolog, és itt nem csak arról van szó, hogy az Európai Bizottság szolgálata egymás között koordinálnak, hiszen ez egyértelmű, hanem itt arról van szó, hogy hogyan tudjuk ezt elérni, hogy akik az innováció területén nagyon különböző szerepet töltenek be különböző szereplők, hogyan tudjuk őket rávenni arra, hogy józan módon együttműködjenek. Az állam ezen a területen csak egy szereplő a sok közül, a vállalkozások, az egyetemek, a kutatói ö, szervezetek, stb. ezek további szereplők, és az Európai Bizottság itt nagymértékű változást szeretne elérni, mert ö, létrehozták az Európai Technológiai Intézetet, és meg kell várnunk, hogy mi lesz majd ennek a kezdeményezésnek az eredménye. Még a kezdetek kezdetén állunk ezzel kapcsolatban. Remélem nem keltettem azt a benyomást, hogy frusztrált vagyok a hivatali időm lejárta után, de az a lassúság, amelyen Európa halad bizonyos területen, az már egy kicsit frusztráló, és ebben az esetben is ez nyilvánvalóvá válik. Remélem, hogy még a nyári szünet előtt egy stratégiai dokumentumot lehet kiadni Európa innovációs jövőjét illetően. Ez lenne egy kis segítség a következő bizottság számára, vagy akár a következő Európai Parlament számára. Ez a mi tapasztalatainkat tartalmazná. Az Európai Bizottság egy nagyobb közleménye is bekövetkeznek még, az, a, még a nyári szünet előtt. Hálás vagyok az állandó támogatásért, amit ez a szakbizottság itt az Európai Parlament nekem adott a Better Regulation, a jobb jogszabályozás téma kapcsán mindenképpen szeretném, hogyha folytatnánk ezt a munkát, és eh, remélem, hogy minden érintett kész arra, hogy az elmúlt évek tapasztalataiból tanuljon. Nem hiszem, hogy minden optimális, és nem is akarom ezt állítani. Tettünk lépéseket, de mint eh, mindig az úttörő jellegű projekteknél az erőlépések nem teljesek. Malcolm, hogyha egy példát említhetek, amikor Carl Benz feltalálta az autót, Carl eh, Benz volt, az nem pedig egy amerikai, ez egy óriási technikai úttörő munka volt. Ha megnézzük azt az autót ma, akkor ez valóban ö, igazából ö, megdöbbentő, mert nem igazán tartanánk ezt ö, autónak. Hogyha valamit elindítunk, amely hosszú távú projekt, akkor, hogyha visszatekintünk, akkor a kezdeti tevékenységeink, kezdeti érdemeink eléggé kicsinek tűnnek, pedig pontosan ezek az első lépések a legnehezebbek. Tehát ne, nem keltek itt illúziókat, tudom nagyon jól, hogy még csak a kezdetek kezdetén állunk. Át is ugornék most gyorsan elnézést. Még egy kérdése volt Malcolm Harbournek. Hogyha ha százra becsülnénk az indexet 2004-ben, akkor hol állunk ma? Most akkor ezt egy olyan kérdésnek tartom, tehát egy globális értékelés szempontjából hol állunk most. Azt mondanám, hogy a termelékenységet tekintve ...108 és 110 között azt mondanám, hogy itt áll az index. Ez egész jó szerintem néhány évet figyelembe véve, de ez csak egy becsült érték, és szívesen kész vagyok arra, hogy a makroközgazdászainkat megkérdezem ezzel kapcsolatban, és hogy később pontosabbat mondjak ezzel kapcsolatban. Barbara Weiler, nagyon szépen köszönöm a barátságos szavakat és a támogatást. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a politikám sosem sosem volt jellemző erre a piacradikalizmus. Szerintem mindenképpen működő szakszervezetekre van szükség, ez jó a vállalatok számára, és ezen kívül mindenképpen azt a gazdasági modellt képviselem, amelyel felnőttem, és amely sikeres volt, mert ez volt a legsikeresebb Európában, ez pedig a szociális piacgazdaság modellje. Ma természetesen a 21. században a szociális az nem lehet másképp, mint, mint ö, ö, szolidaritás is jelent ez, tehát a utánunk jövő generációkkal. Tehát az a fajta piacgazdasági modell, amelyet én képviselek, amelynek során a szociális és ökológiai felelősségvállalás is megjelenik. Ezek nagyon fontosak. És nem értek ezzel, e, azzal egyet, hogy e, a jobb jogalkotás kapcsán az volt a e, filozófia, hogy inkább semmit ne tegyünk. Ez már válasz Kretu asszony kérdésére is. Ez a politika nem ugyanaz, mint a deregalizáció. Nem de deregulizációról van szó, hanem arról van szó, hogy standardokat érjünk el, amelyekkel a legegyszerűbb eszközöket alkotjuk meg, amelyekkel el lehet kerülni a szükségtelen költségeket. De a szükségtelen költségekről van itt szó. Bárbári Vállárnak nagyon köszönöm azt az utalást, amelyet a fegyver jogszabályokra tett, de igazából érdekes az a kérdés megvizsgálni, hogy Németországban, ha valaki egy lövészegylet tagja, hogyan rendelkezett valaki 41 lőfegyverrel, még akkor, hogyha a sportlövész, ez igazából soha nem lett világos számomra. Tehát számos kérdést vett ez fel, amelyet meg kell válaszolnunk. Weiler asszony konkrét kérdése franciaországi protekcionizmusra kapcsolatban. Nos, tudom, hogy Franciaország mindig eh, abban a gyanúba keveredik, tehát határoztak inkább így, azok az eszközök, azok a kompetenciák, amelyekkel a bizottság rendelkezik, azok elegendőek ahhoz, hogy a nagy tagállamok esetében is biztosítsuk azt, hogy betartsák a szabályokat. És az Európai Bizottság megteszi ezt a nagy ö, tagállamok esetében is. Ami a versenypolitikát illeti, minél inkább nyomást gyakorol egy állam, hogy kormány fennel kevesebbet fog elérni, ezért örülök annak, hogy Néli Krúz és én az Európai Bizottságban nagyon stabil partnerséget építettünk ki, mert Egyértelmű számomra az, hogy az európai vállalatok jóléte nagymértékben attól függ, hogy hogyan működik a versenypolitikánk. Hogyha már Nélit dicsérem, akkor el kell mondjam, hogy egy teljesen új megközelítést alkalmazott a kartelek esetében, és ezt ő a teljes támogatásommal tette, ezen bizottság hivatal ideje alatt hoztuk meg a legnagyobb kartel a bírságokat is. Azok, akik a, a megfelelő versenyszabályokat akarják, de ők maguk is karteleket képeznek, azok nem reménykedhetnek semmiben, csak abban, hogy őket is szigorúan megbüntetik. Tehát úgy vélem, hogy a konkrét esetben, vagyis azzal, azzal kapcsolatban, hogy Franciaország a támogatásokat úgy akarta az a, autó ö, szektorba, hogy ezeket feltételekhez kötötte, ez nem történt meg, és lehetetlen is lett volna, mert az európai, európai autógyártás európai szinten valósul meg, tehát ami, ami egy franciaországi autó előállítása szükséges, ahhoz az akatrészeket nem is tudják Franciaországba beszerezni, tehát a beszállítók nagyon specializáltak és Európa különböző részein találhatóak. A munkavállalók esetében félreértett valamit, pedig ön is németül beszél. Én nem a munkavállalók mobilitásáról beszéltem, én a rugalmasságról beszéltem, a munkavállalók rugalmasságáról. Nem, nem arról beszéltem, hogy új lakóhelyekhez, vagy munkahelyekhez kell alkalmazkodniuk, hanem ahhoz, hogy új kihívásokhoz kell, új követelményekhez kell alkalmazkodniuk. Erre gondoltam. És amit a felelősségről mondtam a vállalkozók esetében, említettem a vállalatok felelősségvállalását, teljes mértékben elengedhetetlen része ez az európai vállalkozói politikának, elengedhetetlen az, hogy ne, hogy ne csak a public relations részeként tekintsenek a vállalkozások felelősségére, felelősségvállalására, hanem fontos, hogy az igazi célokhoz tartozzon, és itt az a helyzet, hogy azok a vállalatok, amelyeknek jó a ö, vállalati felelősségvállalása, azoknak a sikere is nagyobb. Elmítette azt is, hogy beszélnünk kell arról, hogy hogyan tudjuk a kutatókat, fejlesztőket visszaszerezni Európába, de itt mindenképpen anyagi szinten is ölteni kell a dolgokat, itt nem csak jövedelmekre gondolok, nagyon sok kutatóval beszéltem, nem azért mentek Amerikába, mert ott gyorsabban tudnak pénzt keresni, hanem, pénzt keresni, hanem azért, mert jobbak a munkakörülmények. Gyakran azért mentek Amerikába, sokkal kevésbé, sokkal kisebb a hierarchia, sokkal rugalmasabbak. És Európában ez gyakran nem így van. Sok fiatal kutatónak nagyon jó ötleteik vannak, és előfordulhat az, hogy mégiscsak megakadnak valahol, mert előírások vannak, például csak akkor állhat elő az vagy ha már megfelelő aláírás jutott ehhez. Amerikában ez másképp van. Kretu asszony részben megválaszoltam a kérdését a jobb jogalkotásokkal kapcsolatban, tehát nem derogalizációról van szó, A projekt többi részéről nem beszéltem, csak bizonyos részekről, tehát arról, amikor arról van szó, hogy a szükségtelen bürokratikus teheket elkereljük. A második, másik rész, ez a hatástanulmányokkal foglalkozik, a, hatékony, hatá, a hatástanulmányok értékelésevel, a konzultációkról, ezekről nem beszéltem, ezek is a projekthez tartoznak, és hogyha a teljes összefüggés nézzük, akkor egyetemi válik az, hogy nem arról van szó itt, hogy tehát nem arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy a deregulizáció a helyes út, hanem az, hogy jó jogszabályokat alkossunk. De nem akarunk lemondani a jogszabályokról, ezt már többször elmondtam, nem akarunk lemondani a piaci jogszabályokról is. Felmerült még az a kérdés, hogy mi a kapcsolat a védelemmel kapcsolatban. Itt mindig koherens volt az Európai Bizottság, sohasem tettünk dolgokat egy biztos javaslatára, mindig a kollégium döntésére támaszkodtunk, mindig konszenzus alapján döntöttünk, tehát Kuneva asszony javaslata a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban ezt, ezt megmutatta velem, illetve a munkatársaimmal, és ezért támogatom az ő elképzelését, és az, hogy egy ilyen szervet létrehozunk, az a célja, hogy jobban összekötődjenek a politikai területek, és jobb legyen a, a, a hatékonyság. Ez nem mindig történik meg, de egyre többször előfordul ez. Amit a, az egyik képviselő mondott, egyetértek azzal, hogy mi a szerepe a KKV-knak, de hadd mondjam el, hogy ami az önmegedzését illeti, a harmadik országokkal kapcsolatban, az önbenyomása az az, hogy túlságosan kevéssé működünk együtt. hogyha a gyakorlatot látna, akkor biztos azt mondaná, hogy elegendő az együttműködés, sok a, a találkozó, csúcs találkozó, tehát rengeteg ilyen közlemény van az ilyenfajta találkozókkal kapcsolatban, és rengeteg látogatás is történik. Tehát valamikor egy, egyik repülő az világ egyik részére megy, ez a fordítva, és nem azt kritizálta, hogy nincs elég kapcsolat, hanem azt kritizálta, hogy ezekből a kapcsolatokból kevés eredmény születik, kivéve az USA-t. Nyilvánosul és nem szeretné diplomáciai nehézségeket okozni, de az USA nagyon fontos ország, amelyel minden egyes évben megújítjuk a követeléseinket, hogy a, hogy a befektetések áruk szolgáltatása tekintetben leépítjük az akadályokat, de igazából egyetlen egy előlépés sem tudunk e, elérni. Tehát nem tudtunk dűlőre jutni. Véleményem szerint a probléma nem a mi oldalunkon van, készek vagyunk arra, hogy előre lépjünk, hanem inkább arról van szó, hogy a partnerrégióinknál, a fontos partnerrégióinknál az az elképzelés, hogy ők még fejlődés szakaszában vannak, utolsó sorban pedig, amit a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban elmondtam, elmondtam, hogy koherenciára van szükség. Meséltem arról, hogy hogyan születnek a döntések az Európai Bizottságban, és ez biztosítja azt, hogy a fogyasztóvédelem nem csak, hogy megemlítésre kerül, hanem, meg, hanem figyelembe is vesszük. És Koneva asszony határozottsága biztosítja azt, hogy itt sem lesz majd semmifajta hiányosság, nem lesz kevesebb fogyasztóvédelem Európában, nagyon magas a fogyasztóvédelem szintje Európában, és a, ez a szakbizottság is sokat foglalkozott ezzel, mert a jogszabályok nagy része, amelyel foglalkoztunk, a rendeletek is a termékek biztonságosságára vonatkoznak, és a legjobb érdekünk az, hogy a termékek biztonságosak legyenek, a fogyasztók számára, de persze nyitott vagyok a további javításokra, és biztos vagyok abban, hogy lehet itt még javítani. A fogyasztó a tulajdonképpeni úr a piacon, legalábbis e- így kéne lennie. Végezetül a fogyasztó ha szabja azt meg, hogy mi sikeres és minden legalábbis így kéne ennek lennie. És olyan politikát kell folytatnunk, amely a fogyasztók számára lehetővé teszi azt, hogy ki is használja ezt a privilégiumát. Tehát neki kell meghatározni azt, hogy mi lesz sikeres a piacon, és mi nem. Véleményem szerint ehhez az kellene, hogy jól informált fogyasztók legyenek, nem szabad félrevezetni a fogyasztót, a fogyasztóknak a lehető legjobban elérhető információkat kell megadni, tehát nagyon sok dolog kell ehhez, és ebben mindig is támogatni fogom önöket. Tisztelt elnök asszony, úgy gondolom, hogy ennyi volt, és igyekeztem minden kérdést megválaszolni. És mit is mondjak most? Hát ezzel lezárjuk az együttműködésünket, és a továbbiakat majd mi meglátjuk. Így, ami mond. Biztos úr, nagyon köszönjük, és az egész szakbizottság nevében a lehető legjobbakat kívánjuk a jövőre. Köszönjük az összes eh, erőfeszítését és eh, az együttműködését. Biztos vagyok abban, hogy látni fogjuk még önt az Európai Parlamentben, hiszen nem szabad, hogy az európai politika elfecsérje az ön potenciáját és képességét a jövőben sem. Köszönjük még egyszer. Okay, colleagues, I'm... Kedves kollégák, megpróbálom helyreállítani az eredeti időrendet. Azok számára, akik nem voltak itt az ülés elején, elmondanám, hogy 20-25 percet elvesztettünk, mert technikai problémák voltak a tolmácsolással. Azt javaslom, hogy a következő programponttal kapcsolatosan, a fogyasztók jogaival, jogaival kapcsolatosan tennék egy rövid beszámolót a munkacsoport munkájáról, és szóba hoznám a sorra kerülendő feladatokat, és aztán áttérnék nagyon gyorsan a vendégeink bemutatájára, a Hotrek bemutatás, ami a szállodai tűzbiztonsági projektről szól, és aztán még mindig lesz egy kis tönivalónk. Először is szeretném tehát megköszönni a koordinátorok munkáját. Ugye a Strasburgi munkacsoport ülésén jelen voltak, és ott megbeszéltük azt a tervezetet, ami a munkadokumentum tervezete volt, hiszen itt egy politikai eh, döntés született a koordinátorok által, hogy egyelőre csak egy munkadokumentumot hozunk eh, létre, és volt egy olyan döntés is, hogy ez után eh, Kuneva biztos asszonyhoz intézünk kérdéseket, és a munkacsoport eldöntötte, hogy ezhez járulna még egy kérdési szakasz, amelyet aztán már a munkadokumentumra alapoznánk. A munkacsoport tagjai kialakítottak egy szerkezetet a munkadokumentum számára. Azt hiszem, hogy itt ezt valamennyien látják is illetve a jelenlegi hét végére fogjuk megpróbálni véglegesíteni. Tekintetbe veszi a bizottság célkitűzéseit, és aztán részletesen foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amelyeket feltár a hatáselemzés, a hatástanulmány, és bizekre így például a proporcionitás és a szubszidiaritás elvére külön hangsúlyt fektetünk. Aztán a javaslat részleteivel foglalkozunk, és eh, aztán következik a meghallgatás, végül az online konzultációs folyamat, amelynek keretein belül meglehetősen sok hozzászólást kaptunk. Ezek mind segítségünk voltak annak érdekében, hogy a végső formába hozzuk a munkadokumentumot. Eh, megnéztük a eh, jogharmonizáció állását, bizonyos részleteit az átültetési jogharmonizációs folyamatoknak, amelyekre kezdeményezést tettek a tagok. Megnéztük a minimális jogharmonizációs kérdések és követelmények területét, aztán felülvizsgáltuk a javaslat hatáját. Itt is volt bizonyos kritika, ami elhangzott az online prezentációk és a meghallgatások során is. Utána megvizsgáltuk a különféle aspektusok részleteit, és igyekszünk a végére jutni majd a munkadokumentumnak azzal, hogy a bizonyos lehetőségeket megvilágítjuk, amelyek szóba kerültek az online konzultációs folyamatban és a meghallgatás során is. Mm, sokan javasoltak alternatív javaslatokat, talán a koordinátorok tudják majd ezt később is tolmácsolni. Remélhetőleg ezeket mind fogjuk tudni tükrözni a munkadokumentumban. Természetesen ezeknek nem lesz kötelező hatája, de mindenkinek lehetősége lesz így, hogy reflektáljon valahogy ezekre a megfontolásokra. Meggyőződésünk, hogy az új bizottság, az új szakbizottság feladata lesz az, hogy első olvasatra és második olvasatra előkészítse aztán ezt a dokumentumot, attól függően, hogy hogyan akarnak eljárni az új szakbizottsági tagok. Megkértük a bizottságot, hogy e, végezzen részletesebb elemzést, különös tekintettel a teljes jogharmonizáció kérdésére, és arra, hogy ez a fogyasztói jogokra és a fogyasztói e, jogra, jogalkotásra milyen hatással lenne. A bizottságot megkértük arra tisztázza a teljesen harmonizált megközelítést a nemzeti szerződésjoggal és az ott a, nem, a tagországokban alkalmazott jogszabályokkal. Szeretnék, hogyha a bizottság újabb bizonyítékokkal szolgálna számunkra azt illetően, hogy a hatástanulmány milyen meglátásokra jutott, milyen konklúziókat találunk ebben ezekre a területekre vonatkozólag. Voltak kollégák, akik még mélyebbre szerettek volna ebben menni. Erre most lesz időnk, hiszen nem lesz első olvasatra készített dokumentum májusig, és azt találtuk, hogy talán ezek a kollégák maguk ki tudnak dolgozni új megkötetelítési formákat, különösen, hogyha párbeszédet kezdeményezünk az üzleti szféra képviselői és a tagországi szintek és jogalkotók között. Így talán sikerülne megtalálni a kellő egyensúlyt ebben a javaslatban, és azt hiszem most már elmondhatjuk, hogy konstruktív módon vagyunk emellett a javaslat mellett, de mindenképpen egy konstruktív kiigazítási folyamatról is szó van, nem akarjuk aláásni a jelenleg meglévő fogyasztói jogokat, semmiképpen nem szeretnénk azt elérni, hogy a fogyasztóknak kevesebb joguk legyen, és szeretnénk, hogyha 27 különféle eh, tagország piacon legalább valamilyen szinten minimális értelemben eh, azonos eh, jogszabályok lennének, így aztán a belső fogyasztói piacon a fogyasztók a lehető legmagasabb szintű védelmet élveznék, határokon átnyúló vásárlások és tranzakciók esetében is. Tehát lesz majd egy munkadokumentum, amit eljuttatunk nem csak a koordinátoroknak, hanem minden szakbizottsági tagnak, és ezt követően a politikai csoportok, a frakciók is meg fogják eh, tárgyalni ezt. És Kuneva asszony már eh, e- bejelentette, hogy eh, egy nyílt vita során készségesen válaszolni fog a kérdéseinkre. A szakbizottsági tagok rámutattak arra, és nem tudom, hogy Harbor úr foglalkozott-e ezzel, hogy ha már megszületett a munkadokumentum, és megszületik az erről folytatott vita jegyzőkönyve, akkor mindezt kiküldjük a tagországi parlamenteknek is, annak érdekében, hogy ők is megnézzék, hogy mi mit vitattunk meg itt a parlamentben, és fel tudjanak készülni a jövőbeni munkára, amelyet már az új ciklusban az új parlament fog elvégezni. A mm, tagországi képviselőkkel folytattunk egyeztetéseket. A jogharmonizáció és a jogszabályok betartatásának kérdéseiről, és e, azt hiszem, hogy mindezek után nagyon rövid hozzászólásokat vehetünk sorra, azt hiszem, hogy nem szabad túlságosan elhúznunk az időt, hiszen itt van előttünk a bemutató, a hotrek bemutató, amelyre várnak a vendégek is, és azt hiszem, hogy majd a politikai frakciók fogják eldönteni, hogy konkrétan milyen eh, szöveget szeretnek. Harbour úr kapja először a szót. Köszönöm, elnök asszony. Én nem, szom, nem szeretnék túlságosan sok mindent megismételni, de szeretném megerősíteni azt a meglátást, hogy eh, milyen kapcsolódási pontok lehetnek itt a mi eh, megközelítésünk és más megközelítések között. Időt kell fordítani a hatástanulmány értelmezésére, hiszen itt a stratégiai gondolkodás eh, rendkívül fontos, ahogy erre a biztos is rámutatott azt hiszem, hogy mindez segített bennünket abban, hogy stratégiai megközelítést dolgozzunk ki. Azt hiszem, hogy itt a stratégia fontosabb, mint a részletek, és a stratégia kidolgozása után átadhatjuk mindezt a bennünket követő szakbizottsági tagoknak az új ciklusban. Az utolsó találkozónkon hangsúlyoztunk bizonyos meglátásokat, és azt hiszem, az én naptáramban legalábbis az áll, hogy április 27-én ismét találkoznánk, de ha jól látom, akkor most már erre nem kerül sor, hiszen ott ismét beszélhettünk volna erről. Hogyha erre nem kerül sor, akkor végül is nem tudom, hogy a, a szóbeli kérdésekre mikor tudunk sort keríteni. Tehát ugye három plenáris áll még előttünk ebben a ciklusban. Tehát kérdezem, ugye itt van például a mostani szerda csütörtöki plenáris, kérdezem, hogy mikor és milyen ütemezésben fogunk ezzel foglalkozni. Fontos lenne számunkra a bizonyos frankciókban, hogy ö, tudjunk ezzel foglalkozni a szóbeli kérdések előtt. Elnök, azt hiszem, hogy lesz erre kellő idő, ugyanis a második áprilisi plenárisra nem fogjuk bevinni, hiszen az ottani napirend már teljesen megtelt és az utolsó májusi plenárisra fogjuk tudni ezt bevinni orális kérdésekhez. Addig a munkacsoportok és a frakciók azt hiszem, hogy kellőképpen részletesen meg tudják tárgyalni. Április 27-e, ezt még mindig nyitva tartjuk, az én naptáramban ez még nyitott. Ezt a döntést hozták meg a koordinátorok legalábbis, meg kell néznünk majd, hogy szükség lesz a szakbizottsági ülésre. Ez attól függ, hogy a frakciók hogyan döntenek. Ez nem a szakbizottságon múlik, hiszen itt most nem egy jelentésről van szó, ami aztán a plenárisra megy. Itt szóbeli kérdéseket továbbítunk a plenárisra, meg kell látnunk, hogy a frakciók egyetértenek-e a munkadokumentummal, hiszen ennek alapján kerülhet sor a szóbeli kérdésekre. Éppen ezért nem muszáj mindezt szakbizottságon keresztül vinni, de erre lehetőséget teremtünk, de ez egyelőre egy opció. Még nem töröltük az április 27-ét. Valisz asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, hogy nem tudtam ott lenni a Strasburgi munkacsoport ülésen múlt héten. Természetesen láttam a munkadokumentumot. Ezt figyelembe véve, illetve az ön mai magyarázatát meghallgatva valóban nagyon átfogó ez az anyag. Egy dolog jut csak eszembe, nyilvánvalóan bizonyos értelemben a szakbizottságtól, a, attól az, abból a szakbizottságból eredez, amelynek egyébként dolgozom, mi szerint a fogyasztójogi, fogyasztóvédelmi anyag elfogadása kapcsán, mint a lassan elmozdulnénk haladnánk afele, hogy az általános szervezés és jogtól elválasztjuk a fogyasztóvédelmi jogot. És hogyha így döntünk, akkor ennek átlátható és világos döntésnek, választásnak kell lennie, és tudatában kell lennünk annak, hogy ez mivel jár. Úgy gondolom, hogy a tagállami parlamenterekkel folytatott, a hét második részével folytatott viták során ez éles érdeklődésre tarthat számot részükről, és úgy gondolom, hogy ennek eh, tükröződnie kell a munkadokumentumban, és ez annyira alapvető konceptuális kiindulási pontot jelent az egész direktíva számára. Köszönöm szépen. I think that what you... Elnök, úgy gondolom, hogy ön valószínűleg a szövegtervezetet látta, kollégáink éppen dolgoznak azon, hogy a módosítókat bedolgozzák a szövegbe. Múlt eh, péntekig kértem a kommentárokat, úgyhogy esetleg még be is tudunk továbbiakat is dolgozni az anyagba. Egyszerűen, tényszerűen azt állítjuk, hogy ennek a protokollnak az elfogadása a következményekkel fog járni. És világos, hogy ezt meg kell említenünk, hiszen ez egy későbbi politikai döntés lesz. Ezt a döntést a szakbizottságnak meg kell hoznia. Pontosabban a, jelenlegi szak, Európai Bizottságnak meg kell hoznia, vagy esetleg el kell utasítania. Úgy gondolom, hogyha nagyon sokáig kell várnunk erre, akkor, akkor 10-20 éve is sor kerülhet, belekerülhet az, amíg bizonyos tagállamok döntenek. Tehát mindezekre a dokument, ügyekre kitérünk, ez egy munkadokumentum, amely tudja tartalmazni probléma nélkül a tényszerű véleményeket, nem politikai jellegű dokumentum a tekintetben, hogy nem kötelez bennünket -e semmire jövőben, néz jövőre nézve. Schwab úr, megjegyzése van? Köszönöm, elnök asszony. Csak a hálámnak akartam hangot adni. Ez egy jól megszövegezett jelentés. Úgy gondolom, hogy így kell biztosítani azt, hogy ez az ügy ne kallódjon el. Vannak komoly hiányosságok, de meggyőződésünk, hogy hosszú távon szükségünk lesz valamiféle egységes kódra, kódexre, polgári eh, törvényekre a fogyasztóvédelem területén. Azt hiszem, hogy ezen az alapon tovább tudunk dolgozni. Elnök mondja, köszönöm, hogyha nincs több megjegyzés, akkor szeretném lezárni ezt a vitát, és természetesen szeretném biztosítani, hogy minden álláspont, minden megjegyzés benne legyen az anyagban. Várhatóan ezen a héten véglegesítjük ezt az anyagot, aztán elkészül szinte azonnal a német és a francia eh, fordítás, eh, és eh, a köröztetés követően minden nyelvi változat elkészül majd. Szeretném, hogy ne legyenek meglepések már a szóbeli kérdések során. Addig szeretnék lehetőleg mindenkit is tisztázni. Köszönöm, és akkor most tovább lépnék a következő napi pontra amely nem más, mint eh, a Hotrek szállodai tűzbiztonsági projektjének bemutatása. Nos, Margaret Szakárász asszony fogja tartani a bemutatót. Nemrégiben megkértük őket, hogy dolgoznak egy kicsit a szállodai tűzbiztonsággal kapcsolatos területen eh, eh, szénmonoxid szintek és egyebek vonatkozásában nincs jelen pillanatban jogi keretrendszerünk ezzel kapcsolatban, de van egy 1986-os eh, tanácsi javaslatunk, és nagyon sok eh, fogyasztóvédelmi eh, szervezet megkeresett bennünket azzal a panaszsal, hogy sok tagállamban nem is tartják be ezt a régi ajánlást. Úgy gondoljuk, hogy ez a szakbizottság feltétlenül munkát kell, hogy végezzen ezen a területen, hiszen arra kérjük ugye a, fogyaszt, a polgárainkat, hogy éljenek a határokon átnyújtó, átnyúló szolgáltatások által nyújtott a lehetőségeken, lehetőségekkel. Ez azonban az a minimum, hogy meg tudjuk őket védeni. Például ebben a vonatkozásban is úgy gondolom, hogy az érintettekkel folytatott munka olyan helyzethez vezetett, amikor elmondhatjuk, hogy maga az ágazat komolyan veszi ezt a feladatot, és egyfajta biztonsági, biztonsági kartát dolgoztak ki, és azért jöttek el ma, hogy elmondják, hogy hol tartanak, milyen ütemezésben dolgoznak tovább, melyek a javaslatait, javaslataik, úgyhogy nem is húznám tovább az időt, átadnám a szót az előadónak. Önél szó és egyúttal úgy gondolom, hogy Pollux úr is itt van velünk, a Rezidor szálloda hálózat munkatársaként, illetve Pollux úr. Tehát többen lesznek itt, akik segíthetnek a kérdések megválaszolásában. Üdvözlöm neked a szakbizottságunkban. Elnök asszony, Tisztelt parlamenti képviselő, köszönjük szépen ezt a lehetőséget, hogy bemutathatjuk a projektünket az IMCO szakbizottság számára. A hotreket képviseljük itt, és ahogy az elnök asszony ezt már elmondta, eh, én magam az eh, ügyvezető igazgatója vagyok a hotreknek, és eh, Szeretnénk bemutatni, hogy hogyan épül fel a szervezet. Nemzeti tagországi szervezeteket, szövetségeket is képviselünk. A Hotrek tehát 40 nemzeti szövetséget próbál egybefogni, akik a szállodalipari szektorban 25 különféle európai ország szolgáltatóit képviselik és szeretném bemutatni a projektünk lényegét, a szállodai tűzbiztonsága kapcsolatosan. Mi ennek a projektnek a háttere? Ahogy erre az elnök asszony rámutatott már, van egy ajánlás 90, 86-ból, itt különféle szabályokat gyűjtöttek össze nemzeti és regionális és helyi szintekről, több éve folyik már a vita arról, hogy hogyan lehetne felülvizsgálni ezt a javaslatot, de ezek az egyeztetések még nem vezettek eredményre. De ahogy már rámutattunk arra, az Európai Parlamentnek és a bizottságnak született egy olyan kívánalom, hogy nézzük meg ismét ezt a kérdést. A Hotrek tehát elfogadta ezt a kihívást vagy felhívást, megnéztük a kérdést, és kidolgoztunk egy projektet, melynek a célja az, hogy növeljük a szállodai tűzbiztonságot Európában, anélkül, hogy újabb szabályokat kellene bevezetni, és annak érdekében, hogy a kis és nagyobb intézmények, létesítmények ebből hasznot húzhassanak, ugyanígy az újabb beruházások és létesítmények is, és mindez az EU tagországokra vonatkozna. Szorosan igyekszünk együttműködni az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel ennek érdekében. A Hotrek kidolgozott tehát egy üzleti tervet, a nemzeti szövetségek ezt jóvá hagyták, és az Európai Bizottság is e, jóvá hagyta. Informálisan nyújtottuk ezt be az elmúlt e, IMCO, IMCO e, workshopon, amikor ezt elemeztük, és most ismét nagy örömünkre szolgál, hogy ezen a szakbizottság ülésen formálisabban is foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel. Mi a projekt célja? Két fő terméket szeretnénk itt nyújtani, elérni. Az egyik egy olyan karta lenne, amelyet valamennyi tagországi szövetség aláírna, és az európai szállodaipari szektor elkötelezné magát ezen keresztül a magasabb szállodai tűzbiztonság mellett. Ezt a kartát követni vagy kiegészíteni egy bizonyos eljárás lend, eh, MBSI, ez a különféle eh, menedzsment és eh, szállodatűzbiztonság biztosítási eljárások összességét jelenteni. Jelenleg a Hotrek munkacsoportjában dolgozunk ennek a kartának és eljárásrendnek a kidolgozásán. A munkacsoport meglátásait, meglátásait egy konzultációs bizottság használja majd fel. El fogom mondani, hogy kik vesznek részt ebben a bizottságban. Ezt követően meg kell szereznünk a Hotrek általános vezető tanácsának a jóváhagyását. Erre szükség van azért, hogy valamennyi tagországban be tudjuk vezetni ezeket az eljárásokat, és a következő év január 1 szeretnénk ezeket bevezetni. Ami a munkacsoportot illeti, ez egy hotrek munkacsoport, tehát a nemzeti hotrek szövetségek mind képviseltetik magukat ebben a munkacsoportban. Ezeknek a képviselőknek, szakértőknek széles körű szállodai tűzbiztonsági tapasztalataik vannak, és itt van Pomknesz úr is, de kisebb hotelok is képviselik magukat, és az Egyesült Királyság szájdai tűzbiztonsági szakértője is segít bennünket, és a tűzoltó szakszolgálat szakértő képviselője is. Ennek a munkacsoportnak a célja az, hogy parlamenti képviselőket és bizottsági szakértőket is összehozzon, és különféle szakértőket szállodaipari szakérőket, az Európai Tűzvédelmi Akadémia, Tűzoltói Akadémia szakértőit és egyéb szakértőiket mind összeosztok ebben a munkacsoportban. A karta célkitűzése még tárgyalás alatt áll, de hogy korábban rámutattam, a fő célunk az, hogy ezt a kartát az összes nemzeti hotrek szövetség aláírja. A fő célunk az, hogy arra koncentráljunk, ami megítélésünk szerint a jó szállóvezetés és menedzsment legfontosabb eh, pillére. Későbbiek során ezt sokféleképpen meg lehet majd a szövegben fogalmazni, de mi egyelőre hét eh, ilyen eh, pillért fogalmaztunk meg. Ide tartozik a különleges eseményekre való felkészülés, a rendszeres felülvizsgálatok, az éves tűzbiztonsági vizsgálatok lebonyolítása és ennek az eljárás rendje. A tagországi szövetségek el kell, hogy kötelezzék magukat az iránt, hogy a tagok, tehát a szállodaláncolatok vagy az egyes szállodák figyelembe vegyék ezt a hét fő pillért, ezt a hét fő elvet. Ezek után a nemzeti szövetségek monitoringolják ezeknek a megfontolásoknak a betartását, és e, kidolgozunk egy új e, módszert, eljárásrendet e, annak érdekében, hogy egységes legyen a tűzbiztonsági megfontolásokkal való foglalkozás, és a nemzeti szövetségek jelentést tesznek majd az Európai Bizottságnak és az Európa Parlamentnek, hogy mindez hogy sikerült. Az MBS módszertan eh, szintén eh, tárgyalások eh, alatt van, de egy olyan kezdeményezés született, hogy jelenleg érvényben lévő dokumentumokat fejlesszük tovább, és a munkát magát eh, Patrick Carey eh, irányítása alatt eh, végezzük, és amikor kellő fejlettségi szintet ér el, akkor az értekelt felek egyeztető fóruma bizottsága elé fogjuk tárni ezt a módszertant. Ami az MBS módszertant illeti, ugye van itt egy M, egy B és egy S, de a legfőbb fókuszt az M betűre, az irányításra, a menedzsmentre szeretnénk helyezni a módszertan magába foglalja a jó hotelvezetés 7 vagy 8 fő elvét vagy e, e, pillérét, és ezeket meg fogjuk határozni a kartában. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy az M a kulcsfontosságú aspektus annak érdekében, hogy a tűzbiztonsági tudatosságot növeljük Európán belül. Itt van az időbeli ütemezése ennek a projektnek, ahogy mondtam, a munkacsoportban a következő találkozókat az érdeket felekkel e, folytató konzultációs bizottságon belül folytatjuk majd júniusban és szeptemberben ugyanígy, és úgy reméljük, hogy az egész projektet e, jóvá hagyathatjuk e, ősszel, és a végső képet alkothatjuk erről a projektről a jövő év elejére, és 2010-ben elindíthatjuk magát az új csomagot. Ha vannak kérdések, akkor azokra szívesen válaszok, de Polmoknes úrnak szeretném átadni a szót. Ő ugyanis a szakértő ezen a területen, én magam elvégeztem a könnyebb munkát, ővé a nehezebb feladat. Köszönöm szépen, elnök Köszönjük szépen ezt a rendkívül érdekfeszítő és hasznos bemutatót. Azt hiszem, hogy a hotrek mindegyünk számára nagyon érdekes. Látjuk az időbeli ütemezést is. Kérdezem a kollégákat, hogy szeretnének-e kérdéseket feltenni. Én magam eh, látom, hogy ahogy ezt kértük is, külön figyelmet szenteltek a eh, történelmi jellegű épületeknek, a műemlékvédelem alatt álló épületeknek és létesítményeknek. Hogyha nincsenek kérdések, én magam szeretnék meglehetősen specifikus kérdéseket föltenni. Ugye, ami a kartát életi, amit szeretnének kialakítani, és hát ennek meg lesznek majd az aláírói. Érdekes kérdés, hogy hogyan fog működni maga a karta. Hogy mit jelent ez majd számomra, mint fogyasztó számára, hogyha létezik egy ilyen karta vajon akkor majd úgy látom én magam, mint hogy azt, hogy van garancia arra, hogy a tűzbiztonsági járásokat és előírásokat betartják? Mi értelme van? Mi a gyakorlati jelentősége egy ilyen kartának? Vajon mit nyújt ez a fogyasztók számára? Másodszorban szeretném megkérdezni, hogy ugye emlékszünk arra, hogy korábban foglalkoztunk egy kérdéssel, ami most nem került elő, ez a szénmonoxid mérgezés kérdése volt. Ez itt nem szerepel az önök javaslatában. Úgy gondoltuk korábban, hogy ezzel igenis foglalkozni kellene, hiszen ez is egy biztonsági, tűzbiztonsági megfontolás. Harbor úr, kérdezem, van-e kérdése? Ha nincs, akkor megkérném az előadót, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, amelyeket éppen feltettem. Nos, Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. A mi csoportunkban azért akartunk mindehhez a folyamathoz csatlakozni, mert nagyon régóta látjuk azt, hogy ha igazán javítanak akarunk a tűzbiztonsági helyzeteken, helyzeten a szállodáinkban, akkor minden alkalmazottat, minden hotelban, minden szinten, minden helyszínen bele kell vonni valahogy ebbe a folyamatba. De mivel az általunk működtetett szállodák nagyon sokfélék, ami a, a korukat, a méretüket, a befogadóképességüket illeti, azt hiszem, hogy egy nagyon egyoldalú kézikönyvet tudnánk csak létrehozni erre vonatkozóan. Éppen ezért arra törekedtünk, hogy egy olyan karta szülessen meg, ami segít bennünket abban, hogy fókuszáljuk, központosítsuk azokat az erőfeszítéseket, amelyek a szállodákra irányulnak, ugyanis ez eredményezheti a tűzbiztonsági szint biztonsági szint emelkedését, és így tudnak majd mindenből a fogyasztók is profitálni, de így tudnak majd hasznot húzni mindenből az alkalmazottaink is, hiszen őket is veszélyeztetik a, a tűz esetek, vagy a tűz esetek lehetőségei a szállodákban. Ezért helyezünk el tűz érzékelőket a szállodákban. Nem csak a vendégek biztonsági értekében, hanem az alkalmazottak érdekében is, hiszen a vendégek csak egy-két éjszakát töltenek a szállodákban, míg az alkalmazottak nap mint nap, hónapról hónapra, évről évre ott dolgoznak ezeken a helyszíneken. Tehát statisztikai szempontból azt hiszem, hogy az alkalmazottak vannak kitéve inkább a veszélynek, sem mint a fogyasztók, tehát a vendégek, a szálloda vendégek. Következésképpen ezt a tudatosságot növelni kell az alkalmazottakban, és be kell láttatni velük, hogy az ő kezükben van a lehetőség arra, hogy a szállodákon belül a munkahelyeken a tűzbiztonsági tudatosságot szinten tartsuk. Azt hiszem tehát, hogy a fogyasztók számára nyújtott haszon az ilyesfajta növelt tudatosságon keresztül valósítható meg igazából, és a munkacsoport arra törekedett, hogy a szállodákat segítsük abban, hogy növeljék ezt a szállodai tűzbiztonsági tudatosságot. Talán ez választ ad az ön kérdésére, elnök asszony. Igen, folytatja az elnök, nagyon örülünk ennek a kartának, és most már látjuk, hogy miért gondolják úgy, hogy ott van a fogyasztói kapcsolódási pont, tehát itt nem csak a fogyasztókról, hanem az alkalmazottakról is szó van. De én arra gondoltam, hogy mi van, hogyha én foglalok egy szobát egy szállodában. Látni fogom-e például a szálloda szórólapján hogy ez az adott szálloda igenis elkötelezte magát, és részt vesz a karta végrehajtásában. Tehát kérdezem, hogy lesz-e ilyen esetekben felelős személy. Mindezok az elemek, faktorok, amiket ide be lehet kapcsolni, kérdezem, döntés, hogy hogyan kapcsolódnak be, hogyan születik meg az a háttér, ami alapján ilyesfajta garanciát lehet adni a fogyasztók számára. És amire még nem született kérdés a szénmonoxid eh, mérgezésekkel kapcsolatosan, úgy gondolják-e, hogy ez nem eh, ide vonatkozó, ide tartozó kérdés, hiszen úgy látom, hogy nem vették be a tárgyalt témákba, és eh, a válasz után átadom a szót majd a kollégák számára. Igen, elnök asszony, valóban nem tértem ki a második kérdésre, a szénmonoxid kérdésre, de ami a dokumentációt illeti, igenis foglalkozunk a szénmonoxid mérgezés kérdésével. Itt a bemutatónkban ezt nem domborítottuk ki, de igenis foglalkozunk ezzel a kérdéssel a szállodaláncolatok törődnek ezzel, és bizonyos területeken a technikai biztonsági előírásoknak már részét képezi a szénmonoxid érzékelők behelyezése, vagy ezeknek az alkalmazása. A szállodák, amelyek tagjai azoknak a nemzeti szövetségeknek, amelyek csatlakoznak a kartához, azokat természetesen tagként fogjuk elismerni, ennek a részleteit még nem dolgoztuk ki, de biztos vagyok abban, hogy mindezt természetesen fel lehet majd tüntetni a szállodák dokumentációiban. Ez egy nagyon jó marketing fogás lehet természetesen, hogyha megjelenik nyilvánosan az, hogy ez az illető szálloda e, ennek a kartának a résztvevő működő tagja. Kérdezem a bizottságot, hogy e, nekik van-e kérdésük e, ezzel kapcsolatosan. Ötről. Köszönöm, elnök asszony. Nos, csak hangsúlyozni tudom, hogy ami itt most elhangzott, valóban megvitatásra is került az Európai Bizottsággal, és ezzel az Európai Parlamenti Szakbizottsággal is. Nem csak jelen vagyunk, hanem konkrétan házigazdai vagyunk az érintettek bizottsági ülésének. Nagy megtiszteltés és öröm számunkra, hogy ez a szakbizottság is képviselheti magát. Remélem, hogy ez nem csak a legutóbbi alkalommal volt így, hanem a következő ülések alkalmával is ez lesz a helyzet. Ami az ön konkrét kérdéseit illeti, hogy hogyan fogom én, fogyasztó látni ennek a rendszernek a működését. Nos, A terv természetesen még nem végleges. Ahhoz Hotrejtől azonban azt a választ kaptam rögtön az első alkalommal, hogy eh, olyan megoldások kerülnek bevezetésre a karta körében, amelyek láthatóvá teszik ennek a rendszerek a működését. Természetesen az érdek a részletekben rejlik, meglátjuk majd, hogy a monitoring maga hogy fog működni, ezt idővel látni fogjuk. Mindenesetre bátorító, hogy a kartához csatlakozó szállodák, szállodaláncok eh, ezen elközeltségeiket komolyan veszik. Az egyik legbátorabb dolog, amit hallottam az első érintetti, az érintettek első csoportodésén, az, hogy a túraszervezők Európai Szövetsége E, támogatta ezt az elképzelést, azt mondták, hogy az ígéretes, és e, talán e, ezt feltételként is szabhatjuk egy-egy szállodalánc katalógusainkban való szerepeltetéséhez. Tehát még ez is elképzelhető. Az én biztosom és az önök Európai Szakbizottsága ebben együtt tud működni. Elnök, azt hiszem, hogy ez valóban nagyon hasznos. A szakbizottsági elnökként figyeltem ezt a dossziét, és mindenképpen szeretnénk valamiféle feltelességi elemet látni itt, hiszen hogyha emeljük a, a szintet, úgymond, a követelményeket, és tulajdonképpen itt egy önkéntes szabályozásról van szó, akkor feltétlenül meg kell határoznunk, hogy melyek azok a szabványok, amelyeket eh, teljes szélességében látni szeretnénk megvalósulni. Önök az útra ennek a folyamatnak, de hogyha eh, ez a karta nem működik úgy, hogy eh, számomra, mint fogyasztó számára ez látható legyen, azaz nem tudom, nem döntöm, nem dönthetem én el fogyasztó, hogy melyik szállodában megyek annak alapján, hogy ez a kartót működik, vagy nem akkor, akkor nem lesznek érdekeltek a szállodák, abban komolyan vegyék ezt az egyfezettséget. Hiszen eh, vannak olyan érdekeltek, akik még mindig jogalkotásra eh, azt látják, hogy jogátogatásra lenne szükség ezen a területen. Eh, a mi megközelésünk egyedülre az, hogy önszabályozásra van szükség, de hogyha idővel azt látjuk, hogy ez nem elég erős hat, hajtóerő az ágazat számára, akkor, akkor valóban meg lehet fontolni majd ezt az Európai Uniós szintű jogalkotást, amelyet egyedülre elutasítottunk. Tehát ma azt mondanánk először is önöknek, hogy köszönjük szépen azt a munkát, amelyet végeznek ezen területen, nagyon támogatjuk, szeretnénk továbbra is támogatni ezt, és szeretnénk segíteni önöknek abban, hogy népszerűsítsék azt, amit végeznek és legyen mindez látható a fogyasztók számára is. Köszönöm szépen még egyszer, köszönöm, hogy eljöttek, és örömmel hagyjuk meg önöket majd, amikor újabb információk állnak meg rendelkezésre, és természetesen képviseltetjük magunkat a következő ülésen is, amennyiben a képviselők elfoglaltsága ezt lehetővé teszi. Köszönöm. Harbor úr tárgyalások folytak az elektronikus hírküzdő hálózatok és technikus hírküzdési szolgáltatások témájában, beleértve a magánélet és a fogyasztók védelmét is, tehát rátérnénk háború jelentésére módosítókkal együtt. Tudom, hogy ön e, rendszeresen egyeztet az tevőkkel, tehát meg is adnám a szót ezzel. Köszönöm, ennek asszony. Vannak bizonyos kompromisszumos módosítok, amelyeket letárgyaltunk, és remélem, hogy ezeket eh, már ki is osztották. Nem tudom, hogy a titkárság eh, ezt megtette. Úgy gondolom, hogy meg is kérdezném, hogy megvannak a kompromisszumos módosítók. Right. Uh, so um, I will get a text to them when everyone has a text. Nos, hogyha mindenki megkapta a szöveget, akkor lehet, hogy átveszem majd. De miért is Megkaphatnánk tehát a szöveget? Ki lehetne ezeket rögtön osztani? And then, um, uh, so I'll just um, uh, talk a bit about the process and where we are, first of all. Nos, hol is tartunk a folyamatban? Először is szeretnék köszönetet mondani az összes jelentéstevőnek és összes támogatónak, akik ebben ezen a jelapsaton dolgoztak az elmúlt 7 hetes hónapban. ami a teljes csomaggal kapcsolatos álláspontokat illeti, önök tudják, hogy a többi szakbizottságok jelentéstevőivel együttműködtem, az, az ipari szakbizottságra utalok például. A tanácsal is nagyon szorosan együttműködtünk, hogy a második olvasatban megállapodásra juthassunk, természetesen a közös álláspont alapján. Sok hosszú és bonyolult tárgyalása volt és lehet szükség annak érdekében, hogy a parlament álláspontja hangsúlyosabban szerepelhessen a közös álláspontban. A politikai prioritás mindez idáig arra koncentrált, hogy a gazdasági szabályozás meglegyen, újfajta szabályozó hatóság kerüljön megalkotásra. A parlament és a tanács nagyjából megállapodott ezzel kapcsolatban, részt vettem személyesen is eh, ezen tárgyalásokban. Nyilván a részletekben nem tudok belemenni, de lesz olyasmi is, ami érdekli ezt a bizottságot, és remélem, hogy végül ma este, ma este sor kerül egy végleges trilógusra, három oldalú egyeztetés ezzel kapcsolatban. Ami a magánéletet és a fogyasztók védelmét illeti, ezek a tanácsi tárgyalásokban nem eh, kaptak kiemelkedően nagy hangsúly, e, mégis a felhasználói jogokkal kapcsolatos javaslat e, farvizén foglalkoztunk ezekkel az ügyekkel is, hogy az első olvasatban elkészült javaslat e, tartalma az érvényesüljön, és köszöntet is mondanék a tanácsnak és tárgyaló partnereinknek, mert úgy gondoljuk, hogy a tárgyalások jó folytak ebben az értelemben nem feltétlenül jutott idő arra, hogy a három dosszió párhuzamos tárgyalása során elég sokat tudjunk két oldalon egyeztetni, de azért megtettünk minden erőfeszítést. Ott tartunk most, hogy azt fogom javasolni önöknek, hogy fogadjunk el jó néhány kompromisszumos módosítót, amelyeket valamennyi érintett, közvetlenül érintett frakció aláírt. A zöldek a, képezik a kivételt, akik a részletekkel kapcsolatban bizonyos fenntartásokkal vannak. A szocialisták, az ALDE azonban támogatják valamennyi módosító kompromisszumos javaslatunkat. Tehát ezekre a hónap szavazásra kerül sor, ez jó néhány további módosítótól megszabadít bennünket a második olvasat köréből benyújtott módosítóktól. Az első olvasati módosítók egy része úgymond még mindig játékban van, a legfontosabb terület, ahol még mindig meg kell állapodnunk valamiben, az a számhordozhatósággal kapcsolatos, amikor ugye a fogyasztók új szolgáltatóhoz szerződnek át, de meg akarják őrizni a régi számokat. Ez tűnik a legnehezebb kérdésnek, ezzel kapcsolatban cserélgetjük a szövegváltozatokat. Aztán van egy-két kritikus ügy még az elektronikus magánélet védele kapcsán, illetve a szabásértési bejelentések kapcsán. Mondom, az úgynevezett opt-in illetve az opt-out kérdéskört is említhetem, ami azt jelenti, hogy egy, tagál, egy, egy cég hozzáférhet -e bizonyos információkhoz. Úgy gondolom, hogy ezek kapcsán is várható megalapodás, de nehéz jogi kérdéseket is érintenek ezek az ügyek. Összességében mégis azt mondanám, hogy a legfontosabb fogyasztóvédelmi intézkedések kapcsán jelentős előrehaladásra kerül sor, Úgyhogy talán most rá is térnék a kompromisszumos módosítókra. És ahogy ezen végigmentünk, további kérdésekre szívesen vállalkozok. Tehát a kompromisszumos módosítókra térnék rá, sajnos az angolul nem már rendelkezésre. Ami az egyes kompromisszumos módosítót illeti, megalapodtunk a tanácssal abban, hogy új módosító készüljön, amely több programosakot ad a tagállamoknak az egyetemi szolgáltatások követelményével kapcsolatban. Most itt egy szélesebb megközelítésről van szó, e, a 2001-es e, szűkebb e, sávszövességgel szemben a sokkal alacsonyabb a módos minőséget jelentett. Úgy gondoljuk, hogy ez megfelelő rugalmasságot biztosítja. Ezen kívül különösen nagy buzgalommal próbáljuk arra biztatni a bizottságot, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek jelenlegi át felülvizsgálatát időben befejezzék eh, a 2010. januári dátumra való hivatkozással. Lehet itt más megközelítés is, külön nyilatkozat az Európai részéről. Azt hiszem, hogy hónap azért mégis szavazunk erről, csak hogy mutassuk meg, hogy az, ez az Bizottság mennyire elkötelezett ebben a témában, fontosnak tartja ezt. Aztán van néhány rendelkezéses javaslat módosító, ami a terminál berendezésekről szól. Itt egy technikai jellegű változtatása volt, került sor a fogyasztók fogyasztó oldali berendezések vonatkozó előírásokról van szó, különösen a fogyatékkal élő felhasználók esetében. Ezzel kapcsolatban bizonyos fontos ügyekre visszatérek majd a fogyatékkal élők jogai hangsúlyozandó. De most tovább mennék. A hármas kompromisszumos módosító kapcsán megállapodtunk abban, hogy a szabályozást sokkal jövőbiztosabbá tesszük, hogy a nyilvános hangtelefon szolgáltatási hozzáférés szélesebb megnevezés kapjon, ne csak nyilvános fizetős telefonfülke néven fusson gyakorlatilag a jövőben lehetséges, hogy nem csak a hagyományos telefonfülkés szolgáltatások állnak majd a jövőben a rendelkezésre, lehet, hogy nem is csak nem is csak fizetős telefonfülkékre gondolhatunk a jövőben, hanem elképzelhető, hogy lesznek ingyenes nyilvános telefon szolgáltatások más módon is, tehát rugalmasabb megfogalmazás kell a public pay telefon, a nyilvános fizetős telefon készülékek kifejezés helyet használni, kell átírni a szöveget. Tehát itt Public Voice telefoni Access Point kifejezést használtunk, ami körülbelül nyilvános telefónia hozzáférési pontot jelent magyarul. Szeretnék köszönetet mondani a tanácsnak különösen, hiszen elfogadták azt az álláspontunkat, hogy a fogyasztók, a fogyatékkal fogyasztók hozzáférését komolyban kell vennünk. Itt néhány javaslat szerepel a szövegben, ahol az equivalent, equivalens kifejezést comparable, összehasonlítható kifejezéssel eh, váltadok fel, illetve fordítva. Úgy gondoljuk, hogy az equivalens az sokkal erősebb szó. Az volt a lényeg, hogy egy, eh, a preambulumok bekezdések között világosan meghatározzuk, hogy mit is értünk az ekvivalencia esetén, ami a fogyatékkal élők hozzáférésére vonatkozik. Ott tehát látható lesz, hogy pontosan mit, miről beszélünk. Gyakorlatilag a négyes kompromisszumos módosított arról szó, hogy a comparable összehasonlító kifejezést, ekvivalens kifejezésre cseréljük. Ezzel kapcsolatban bízom benne, hogy kielégítő megállapodás születik. Az ötös módosító meglehetősen hosszú, de jó néhány részletes kérdés került bele. A fogyasztó tájékoztatással és az átláthatósággal kapcsolatban, különösen a szerződés kötési folyamatban, illetve az a kommunikációs táv hírközlési szolgálat, szolgáltatások teljes használata alatt. Tehát a, a szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell a fogyasztókat a szolgáltatásokról, a hozzáférés lehetőségéről, a szerződéses kitételekről, stb. stb. Ezt pontosítottuk ezzel a szöveget. A szerződéskötés előtti információ, illetve a tájékoztatás ugyancsak rendkívül fontos, a fogyasztónak információja lesz arról, hogy milyen körülmények korlátozzák a hozzáférő bizonyos szolgáltatásokhoz. Előfordulhat, hogy úgy, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos elem, figyelembe véve a tagállami szabályozások különlegességeit is, sajátos vonatkozásait is, hiszen átláthatónak kell lennie azoknak a, követ, azoknak a feltételeknek, amelyeket az egyes szolgáltatók meghatároznak a szolgáltatás szempontjából. Figyelembe kell venni, hogy a tagállami törvények mit engednek meg, de lehetnek olyan korlátozások, amikor például egy adott mobiltelefon szolgáltatást kiszárólag internet előfizetése együtt lehet megvásárolni, stb. stb. Ezeket világosá kell tenni végül a szolgáltatók milyen eljárásokat eh, alkalmazhatnak a forgalom mérésére, oly módon, hogy megakadályozzák a kapacitás eh, eh, mértéktelen felhasználását, a túlságosan nagy adatforgalmat fontos kérdés, hogy az adatforgalom alakítása, formálása és mérése hogyan valósulhat meg, különösen a nagykapacitású, szélessávú csatlakozásokon kap keresztül, ahol akár HD televíziós szolgáltatásokra is sor kerülhet. Nyilvánvaló, hogy egy e-mail üzenet adott esetben kevésbé érzékenyen reagál a forgalom szűkítésére, mint mondjuk egy HD televíziós szolgáltatás. Tudom, hogy a vita részevőjétől rengeteg e-mail érkezik be, mégis így gondoljuk, hogy a kompromisszumok teljesen világosak. Ezek szerint minden olyan ügy, amely a hozzáférés korlátozásával kapcsolatos, illetve amely az olyan szolgáltatások, olyan eljárásokkal kapcsolatos, amelyek a forgalmat úgymond formálják vagy mérik, ezeknek be kell tartaniuk a versenyjogi előírásokat, de elsősorban is átláthatóknak kell lenniük az ügyfelek számára, és úgy gondolom, hogy ez a helyes irány, ebben az irányba kell mennünk előre. Szemben az Egyesült Államokkal, ahol ahol választható tehát úgy gondolom, hogy az amerikai, az Egyesült beli szabályozással szemben más filozófia alapján szabályozók az európai piacot. Egészen más a verseny jellege ott, mint itt, ezért számunkra fontos, hogy egyrészt a fogyasztók jellegeit védjük, máshogy biztosítsuk az internet hozzáférést számukra, például a hálózat hozzáférés számukra. Egyéb változtatásokat is végeztünk a részletek szempontjából. Találtunk megoldást például, de erre mindjárt rátérek a 21-es cikkben, tehát részletes módosítás, részletek, részletek módosításával kapcsolatos változtatásokról beszélnek, tehát promóciós eh, szerződési feltételekről beszéltünk. Sok esetben előfordul, hogy valaki bevezető ajánlatot kapott, x lebezelhető hát percet például, és ezek, ezek idővel megszűnnek ezek a kedvezmények. Ezt a dolgot sokkal világosabb a az ügyfél számára, még mielőtt szerződés köt. A tanácsal együtt úgy gondolom, hogy pontosítani tudtuk a szöveget jelentős mértékben, például a díjtarifákra vonatkozó információk kapcsán, ezek milyen módon legyenek hozzáférhetőek. Említhetném a felhasználási mintázatokat, Ezen kívül arra is gondoltunk, hogy ha a szolgáltató megváltoztatja a szabályokat az a kapcsolatban, hogy hogyan korlátozza a hozzáférést, akkor egyértelműen és világosan köteles tájékoztatni a felhasználókat. Önök bizonyára emlékeznek, hogy a bizottság bevezetett egy rendelkezést, amelyet mi lényegesen módosítottunk. A közcélű információk előfizetők közötti terjesztésével kapcsolatban. Itt a szöveggel a módosításában kompromisszumra jutottunk, azzal, hogy ezeket az információkat olyan módon kell az előfizetők rendelkezésre bocsátani ingyenesen, amelyekhez azok hozzá vannak júzva, azaz hozzá vannak szokva. És ezek nem jelenthetik azt, hogy további költségekbe verjék magukat az ügyfelek. új preambulum bekezdés is született, erről még mindig tárgyalnunk kell. Úgy gondoljuk, hogy ez, ez az egész a tükrözi a szolgáltat hozzáfér, szolgáltatások hozzáférésével és minőségével kapcsolatban. Fontos követelmények érvényesülnek a tekintetben, hogy ezek a szolgáltatások nem lehetnek versenyellenesek, és a szolgáltatók nem részesíthetik saját magukat, a nyitott szolgáltatásokat ellenében az egyéb szolgáltatók által biztosított szolgáltatásokkal szemben. A diszkriminatív intézkedések például egy versenytárs szolgáltatásának a lelassítása, például elfogadhatatlan a saját szolgáltatás felgyorsítása mellett. Ezekre a helyzetekre is vonatkozik a szöveg. Ami a hetes kompromisszumos módosítót illeti, itt fontos változtatásokat vezetünk be. Úgy gondoljuk, hogy a verseny szabályozás világosabban tud érvényesülni. Ami a nyolcas illeti, ez a mi jelenlegi javaslatunk a számhordozhatósággal kapcsolatban de annak is örülünk, hogy a tanács is elfogadta a e szövegrészben azt a javaslatunkat, hogy korlátozzuk a e, szolgáltatás e, szerződések maximális időtartamát, ez nem lehet 24 hónapnál hosszabb. Ezek fontos felhasználói jogok, amelyek az eredeti tanácsi szövegben nem szerepeltek, de továbbra is tárgyalunk el ezekkel kapcsolatban, a számoldozhatósággal kapcsolatban. Van itt aztán egy 9-es kompromisszumos módosító új megfogalmazás tartalmaz az arról, hogy eh, milyen eh, tanácsadással, tájékoztatással kell szolgáltatónak eh, az ügyfél rendelkezésre állni, beleértve bizonyos adatvédelmi megfordulásokat is. Aztán további javaslataink is vannak a tárgyi hatája kapcsolatban, a biztonsági adatfeldolgozással kapcsolatban, vannak itt módosítók bizonyos operatív ügyekkel kapcsolatban, illetve az ügyfél által nem kért információkra vonatkozó szabályozásokra is utalhatnék. Mindezek az eredeti, az első olvasati anyagban nem szerepeltek ilyen részletességgel. Úgyhogy az önök támogatását fogom kérem hónap majd a saját álláspontunk megerősítés érdekében. Összességében tehát úgy gondolom, hogy nagyon lényeges előrelépésekre kerül sor. Ezt a nagyon fontos direktívát meg tudjuk erősíteni a belső egységes belső piac fogyasztóinak védelme érdekében. Úgy gondolom, hogy a fennmaradó ügyeket le fogják fedni az ezzel párhuzamosan folyó egyéb jogalkotási folyamatok. Fontos ez az ügy, prioritást kell élveznie. Még egyszer köszönetet mondok az árnyékjelentéstevőknek, és remélem, hogy a következő ülésünk alkalmával további előépésekre kerül sor. A célom az, hogy vagy ezen a héten, vagy nem sokkal azután, a, a, a húsvéti szünet után teljes kompromisszumos csomagot tudjak, tudok összeállítani a májusi plenárisra amely igen fontos előrelépés lesz, és ezzel a szakbizottságunk is sok mindent letesz az asztalra. Elnézést, hogy ilyen sokat beszéltem, hosszan beszéltem, de el akartam pontosan magyarázni, hogy hogy is tartunk ezzel a javaslattal. Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó összefoglalást, most nem tudjuk, hogy hol tartunk. Na, nem látom itt az árnyéként testőröket, a kollégák szeretnének hozzászólni? Az árnyék jelentéstevők nincsenek itt. Szeretné, hogyha a tanács vagy a bizottság hozzászólna? Zsottford szeretne bármit hozzátenni? az elnökség nincs itt, de Radford úr tud erről beszélni. Igen, nagyon röviden, köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen Harbor úrnak ezt az áttekintést a jelenlegi helyzettel kapcsolatban. Megnéztem a kompromisszumokat, és úgy gondolom, hogy Harbor úr nagyon jól mondta azt, hogy nagy erőlépésé került elején az elmúlt hetekben, és jól azonosította azokat a nehéz kérdéseket, amelyeket meg kell eh, tárgyalnunk a a dialógusban majd ezt megpróbáljuk a lehető legjobban megvitatni, hogy előre tudjunk lépni, és hogy el tudjuk kerülni azt, hogy egyeztetése kerüljön a sor, és remélhetőleg második olvasatban sikerül megállapodnunk. Köszönöm szépen. Elnök Hárbor úr, tudom, hogy ön beszélt az elnék jelentéstevőkkel, és holnap fogunk szavazni, ha jól tudom, és számos kompromisszumos mostásról kell majd szavaznunk. Szeretnél lezárni, mielőtt még lezárnak ezt a pontot? Annyit mondanék, hogy a holnapi szavazólista már megvan, ez jelzi a kompromisszumokat is, és belevettük a kompromisszumba a kiegészítő módosítókat, amelyeket a szabadság szeretett volna a második korsában látni, de nem mindegyiket nem fog most már további módosítókat elfogadni, mert ugyanamit az árnyék jelentéstevőkkel viszont munkánk felöleli az összes módosítást a kompromisszumokban, és számos kulcsfontosságú módosításról fogunk szavazni, amely megerősíti az első olvasatban elfoglalt álláspontunkat, de szeretném hangsúlyozni azt, hogy vannak már olyan pontok, amelyeket elfogadott a tanács, tehát én biztos vagyok abban, hogy egy sokkal jobb javaslatot tudunk majd előállni, és nagyon örülök annak, hogy a tanács ennyire halandó volt arra, hogy tárgyaljon velünk, és szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak is a segítségét a nehéz kérdésekben. Köszönöm az elképzeléseket, ötleteiket a kompromisszumok felvázolása kapcsán. Elnök, és természetesen elfogadjuk azt, hogy nem nyújtunk be új módosítókat, hiszen már megvezettek a kompromisszumokat. Remélem, hogy a holnapi szavazás elég egyértelmű lesz, és remélem, hogy itt lesznek a kollégák a szavazáson, hanem akkor is átviszük ezt a dolgot most tegyünk rá a következő napirendi pontunkra, amelynek kapcsán nagyon annak, hogy Deli asszony itt van, és beszél nekünk a belső piaci eredménytábláról a Solvit kapcsán. Színesen asszony egy jelentést készített az eredménytáblával kapcsolatban, és remélem, hogy Deli asszony majd fel elmond néhány újdonságot ezzel kapcsolatban. És természetesen, ahogy Deli asszony is tudja, mi mértékben támogatjuk a szolvitot, a szolvit javaslatot, és minden segítséget szeretnék megadni a munkájukhoz. Tudom, hogy vannak gondok a, a munkadások számával, tudom, hogy az állampolgárokat is érdekli ez a dolog, és tudjuk, hogy jelenleg egy egységes portál kialakításán dolgoznak, hogyan lehetne a különböző szolgáltatásokat összefogni annak érdekében, hogy ez sokkal felhasználóbarátabb legyen az állampolgárok és az üzletek, szám, vállalkozások számára. Megkérhetném-e a kollégákat, hogy akik elhagyják a termet, azok sokkal csendesebben tegyék azt, és kint folytassák a beszélgetéseiket? Ahogy láthatja Deli asszony, itt már csak a nagyon kitartó képviselők vannak itt. Nekem el kell hagynom most a termet, mert elnök értekezetre kell mennem, és de az alelnök majd átveszi a, az ülés vezetését, de mindenképpen szeretnék meghallgatni az ön beszámolóját, és köszönöm, hogy itt van körünkben. So, thank you. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Még soha nem voltam ebben az épületben. Csodálatos, és nagyon örülök, hogy első alkalommal lehetek most itt. Teljesen világos számunkra, hogy milyen fontos az egységes piac fontosabb, mint valaha. Bizonyította már, hogy képes új munkahelyeket teremteni, új üzleti vállalkozásokat, lehetőségeket, és növelni tudja a fogyasztók vásárló erejét. Ez teljesen világos, de most, ahogy átmegyünk ezen a gazdasági válságon, fontos látnunk, hogy milyen eh, nagy jelentőségű maga ez az egységes piac, és gondoskodnunk kell a jövőjéről. Eh, a egységes piacról készült eredmény lista azt mutatja, hogy továbbra is gondoskodnunk kell és ápolnunk kell az egységes piacot. A belső piaci eredménylistát februárban, 2009-ben tették nyilvánossá, és ennek értelmében azt látjuk, hogy az átlag EU jogharmonizációs deficit, vagy jogátültetési deficit az 1 százalék, ez összhangban van a kitűzött céllal, és azt jelenti, hogy a legtöbb tagországnak sikerült, sikerült időben átültetnie az EU-s jogszabályokat. Ugyanakkor még mindig van egy fekete lista, és az eredménylista 14. vagy 15. oldalon olvashatjuk ezt a fekete listát. A végrehajtás az csak az első lépés, amire szükség van. Nem csak arról van szó, hogy időben kell átültetni az EU-s jogszabályokat, hanem arról is, hogy hatékonyan kell ezeket bevezetni az egységes piacra, és itt vannak súlyos problémák, ugyanis a lezáratlan szabálysérítési esetek száma makacsul magas még mindig, és a gazdasági integráció érdekében meg kell mindet tennünk annak érdekében, hogy ezek az akadályok elháruljanak. A 16. oldalon láthatjuk azokat a változókat, amelyek okot adnak a végrehajtás területén az aggodalomra. Itt ugyanis a fekete listán látjuk a még lezáratlan nyílt szabálysértési eseteket. Két fekete listát tanulmányozhatunk tehát. Az eredmény listán azt, arra is törekedtünk, hogy megvizsgáljuk azokat az ajánlásokat, amelyek a saját kezdeményezésű jelentés alapján születtek, és itt megvizsgáltuk azt a folyamatot, azt a kereskedelmi folyamatot, amit az Európai Unión belül és a harmadik országokkal folytatott kereskedelem területén lehet vizsgálni a szolgáltatások és az áruk eh, területén, ami eh, az árukat illeti, eh, itt 16,9%-os mutatót találtuk, még a másik területen csak 5%-ot, és a tőkeáramlás esetében kb. 4%-os a mutató. Ezekből az adatokból azt látjuk, hogy még mindig hosszú út áll előttünk, ami az integrációt illeti az egységes belső piac tekintetében. Az áruk és ugyanúgy a szolgáltatások, valamint a tőke áramlás tekintetében is. Úgy látjuk tehát, hogy a belső piaci eredménylista jó eszköz ahhoz, hogy időben sikerüljön bevezetni a közösségi jogszabályokat, és valószínűleg továbbra is rendkívül fontos szerepet fog játszani. És ezzel kapcsolatosan arra törekszünk, hogy valahányszor kialakítjuk ezt az eredménylistát, a belső piacnak egy újabb aspektusát vegyük górcső alá, és a következőben a közbeszerzés teljes területét szeretnénk átvilágítani a következő eredménylistában. Úgy gondolom, hogy legfőbb ideje, hogy ezt a területet is megvizsgáljuk, hiszen a gazdasági ösztönző csomagok nagy hatással vannak erre a területre. Következő eredménylista fókuszában tehát a közbeszerzések területe áll majd. Ez tehát az egyik dolog, amit publikáltunk. A másik az az éves Solvit jelentés és a Citizen Signpost Service jelentés. A Solvittal szeretném kezdeni. 2008 egy rendkívül sikeres év volt a Solvit szempontjából, és az összes esetszám 22%-kal nőtt, és most már elértük az évi 1000 esetszámot, ami rendkívül nagy. Legfőképpen az állampolgároktól jönnek be ezek az esetjelentések. Az üzleti vállalkozások által bejelentett esetek száma 14%-kal csökkent. Nem tudjuk, hogy pontosan mi ennek az oka. Nem tudom, hogy önök valon tud, tudnak-e bármiféle okról, és eh, tudnak-e számunkra információt szolgáltatni. Meg kell néznünk, hogy mi van e mögött, és a megfelelő stratégiát ki kell dolgoznunk annak érdekében, hogy szembenézzünk ezzel a kérdéssel. E, kiküldtünk egy európai üzleti e, teszt sorozatot is, és e, a múlt héten elindítottuk ezt a tanácskozó fórumot, ahol igyekszünk majd feldolgozni ezt a kérdést. Meglátjuk, hogy hogyan lehet a kérdést még vonzóbbá tenni az üzleti vállalkozások számára. A feldolgozott esetek száma 83 százalék, ami rendkívül jó, de még mindig problémáink vannak a nem kellő számú személyzettel. Látjuk, hogy a személyzetet maguk a tagországok toborozzák, és a tagországok közalkalmazottjai között szerepelnek ezek a szakértők. Tudjuk, hogy minden központból több alkalmazottra lenne szükség, ezzel szemben átlagosan 1,3 alkalmazott dolgozik egy-egy szóvit központban. A nagy eh, szóvit központok Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Lengyelországban, valamint Ausztriában vannak. Itt még mindig nem találunk kellő számú személyzetet, belefulladnak az elintézetlen, nyitva hagyott esetekbe ezek a e, szakemberek, ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. De egy más aspektusra is szeretnék rámutatni. A Szolvit több esettel foglalkozott, mint ahány jogszabálysértési esettel maga a bizottság foglalkozott a vonatkozó politikai e, területeken. Úgy látjuk tehát, hogy a szolvita kellő eljárás ezen a területen, és e, ezen keresztül lehet a nem megfelelő jogszabály alkalmazási eseteket és jogszabály sértési eseteket feldolgozni. Mi az üzenetünk tehát a tagországok számára, és mire szeretnénk önöket is kérni? Mit üzenjenek a tagországoknak? Segíteniük kell a tagországoknak, hogy a szóvit rendelkezésre bocsátott forrásokat növelni tudjuk, a központok személyzetét növelhessük. A másik terület az a Citizen Signpost szolgáltatások, erről szeretnék néhány szót szólni. Itt tulajdonképpen egy jogász hálózatról van szó, ezek a jogászok, ügyvédek mind az európai jog szakértői, az internet alapú megközelítést alkalmazzák, amit a bizottság is javasolt, és körülbelül 11 ezer megkeresésre adtak választ 2008-ban, és ezek közül több mint 90 százalékra három napon belül adtak választ, elősegítendő jogorvoslatot. Én szeretném elmondani, hogy itt egy nagyon jó közvetlen bepillantásra tehetünk szert abba, hogy az egységes piacon hogyan működnek tulajdonképpen a fogyasztók. A legnagyobb problémás területek a társadalombiztosítás, a szakmai képesítések és a személyek szabad mozgása voltak. Ez a három terület bizonyult a leg problémásabbnak, és ez rendkívül fontos, mert azt látjuk, hogy ezek a szolgáltatások közvetlen problémákra és közvetlen állampolgári szükségletekre adnak választ, és abban reménykedünk, hogy a következő évben talán még jobban sikerül végezni a munkánkat, és talán még több megkeresésre tudunk eh, jogi választ adni ezen a Citizens' Signpost szolgáltatáson keresztül. És eh, így kevesebb esetet kell majd az Európai Bíróság elé vinni a tagországokból. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr szívesen állok rendelkezésre, hogyha vannak kérdések. So, eine Frage, bitte. Bitte schön. Ďakujem, pán predseda. Asi tu s kolegyňou si zaslúžime nejakú odmenu, že... Köszönöm szépen. Bizonyára az egész szakbizottságban kevesen vannak itt ezen a nagyon érdekes vitán. Az első dolog, amit a kolléga nő említett, ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni azt, hogy megvizsgálták-e a hatását annak, hogy milyen hatása van annak, hogyha rosszul vagy nem ültetik át a jogszabályokat, tehát a tanulmány keretén belül foglalkoztak -e ezekkel a kérdésekkel. Arról van szó, hogy a tagállamokat arra kell kényszeríteni, hogy jobban alkalmazzák, jobban ültessék át ezeket a jogszabályokat. Ez lenne az első kérdés. A második a szolvétre vonatkozik. Van-e itt eh, valamilyen feldolgozottság az ezer eset esetében, mert hogyha Szlovákiában beszélgetek az emberekkel, akkor csak azt látom, hogy nagyon kevesen ismerik a szolvitot. Van-e valamilyen fajta statisztika azzal kapcsolatban, hogy mely tagállam az, eh, ahol a legjobban használják a szolvitot az állampolgárok? További kérdések kérdezi az elnök. Merci, monsieur président. En tout cas, merci à la, à la... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak ezt a tej egész információt. Minden arra utal, és ehhez csatlakozik az én kérdésem is, hogy számunkra az a legfontosabb, hogy hassunk a tagállamokra, hogy gyorsabban átültessék ezeket a jogszabályokat, annak érdekében, hogy az állampolgárok minél jobban profitálhassanak ebből. A második dolog, Egyértelmű, hogy a szolvét eszközeit növelni kell, ugyanakkor valóban jó ötlete, hiszen minél jobban dolgozik a szolvét, annál nagyobbak lesznek a terhek ezáltal. Tehát igazából ez egy nagyon érdekes dolog. Úgy vélem, hogy a Szolvitnak az EU számára azt az eszközt kell jelentenie, amely semleges, a tagállamnak kell ezt eh, finanszíroznia, ugyanakkor jobban eh, kellene ezt alkalmazni, jobban kellene átutatni. Tehát itt van egy kis ellentmondás. Elnök, úgy gondolom, hogy nincsen további hozzászólás tehát akkor remélem, hogy Deli asszony ezt még megválaszolja ezeket a kérdéseket. Very interesting question. Nagyon érdekesek a kérdések, elnök úr. Az első kérdéssel kapcsolatosan ugye az a kérdés, hogy hogyan fogjuk ezeket a tanulmányokat végezni, így például a hatástanulmányok esetében hogyan mérjük fel hogy hol nem sikerül kellőképpen átültetni az EU jogszabályokat. Azt hiszem, hogy nem az említett tanulmányban fogjuk ezt elvégezni, de van egy olyan um, szakadék vagy húrok itt, ami arra enged következtetni, hogyha van egy hatástanulmány, és elérkezünk a tagországi szintig, eh, ez akkor meg tudjuk nézni, hogy a tagország nem kellőképpen ülteti át a jogszabályokat, és meg tudjuk nézni, hogy hol vannak az eltérések, melyik területeken mutatkoznak leginkább ezek. Én ugyanakkor azt gondolom, hogy ami a hatás elemzést illeti, az ezt követő javaslat, amit a különféle intézményeknél tárgyalunk, lehet, hogy egészen más eredményre jut, és elképzelhető, hogy a tanácsnak és a parlamentnek frissítenie kell mindazt a javaslatot, amit a kezdet-kezdetén a bizottság benyújt, és azt hiszem, hogy erre nem igazán kerül sor. Azt hiszem tehát, hogy itt egy intellektuális kihívásról van szó, amikor a nem kellő mértékű átültetést akarjuk felmérni, feltérképezni, hogy hol vannak ezek a területek. Tehát ennek az egésznek a működtetésében vannak olyan hurkok, amelyeket ki kell küszöbölni. A szóvit jelentést illetően látjuk, hogy nagyon sok tagország erőteljesen használja ezeket az eredményeket, más tagországok nem támaszkodnak rá. Kérdés, hogy hogyan sikerül növelni a tudatosságot erről a jelentésről. Van egy bizonyos költségvetésünk, amelyet nagyvonalúan a rendelkezésünkre bocsátott a parlament ezeknek a tevékenységeknek a végre, végrehajtására, és a tagországon működő szolvit központokat megkérdeztük, hogy segítségre van-e szükségük Eh, bizonyos területen azt mondták, hogy tudnak még forrásokat felhasználni, más területeken azt mondták, hogy már semmi plusz nem tudnak elvégezni, mert így is eh, túl van tervezve eh, a munka kapacitásuk. A szolvitot illetően tehát azt szeretnék, hogyha jó hatással lehetne mindez a konkrét gazdasági vállalkozói tevékenységekre, olyan szakasz szeretnénk elérni, amikor nincsenek eh, olyan területek, ahol pontotlan vagy nem kellő mértékben ültetik át az EU jogszabályokat. Ez lenne tehát az ideális állapot, de hogy már rámutattam erre egy másik eh, eh, ülésen, az állampolgároknak segítséget, tanácsot nyújtó központok is mind erről számolnak be. Az ideális esetben, hogyha minden állampolgárnak tudnánk kellő tanácsot adni, és ez mind vissza is lenne csatolva az Európai Parlamentbe, és mindezzel így tudnánk foglalkozni, hát az lenne az ideális eset, és akkor a szolvitra nem lenne szükség. De hát ez az ideális eset ugye egyelőre nem forog fenn. Nagyon messze vagyunk még ettől, és amikor megnézzük a belső piacra irányuló újabb jogszabályokat, amely jogszabályokat aztán át kell ültetni majd tagországi szitre. Azt hiszem, hogy egy cunami vagy lavina effektust fogunk tapasztalni a szovjet központokban, semmint egy ideális helyzetet. Kérdés tehát, hogy azt szeretnénk -e, hogy a Szolbit az egy európai entitás legyen, inkább, mint egy tagországi szintű entitás? Nem, a válaszom az, hogy egyáltalán nem. Erről van szó, hiszen a konkrét valós életben a Solvit tevékenysége arra irányul, hogy beláttassák a tagországi szinten a résztvevőkkel, hogy felelősséget kell vállalniuk a helytelen jogszabály átültetésért, és ez az, ami igazából működteti a szolvitot. A bizottságot túlságosan is a nagy ordas-farkas képében állítják be e, az ilyesfajta vitákban, holott tudjuk, hogy legalább két évig tart az ilyesfajta dolgoknak a végigvitele, és e, hogyha ezek az esetek az Európa Bíróság elé kerülnek, akkor akár öt évig is eltartahat. Egy olyan folyamat, amit a szolviton belül tíz hét alatt le lehet bonyolítani éppen ezért semmiféle előny nem szám, származna abból, hogyha e, a szolvét a bizottság hatásköre alá kerülne. Ez sokkal jobb, hogyha tagországi szinten működnek. És e, ezen a héten hallottuk, hogy a Solvit és a Citizen Signpost e, közös szemináriumot tart, és együtt fognak dolgozni ezeken a kérdéseken, és egy munka reggelire is meghívást kaptunk. Nagyon érdekes ezzel kapcsolatosan, hogy egy, egy hálózatban társul ez a két szervezet, és a nemzeti tagországi szintű központok európai szintű hálózata az igazi megoldás arra, hogy ezekre a kérdésekre választ találjunk. Köszönöm a figyelmet. Harbor úr, tessék. Thank you. I want to Köszönöm szépen, elnézést kérek. Néhány problémát meg kellett oldanom a hónapi szavazással, úgyhogy nem tudtam az egész felszólását végighallgatni. Figyelemmel viszont elolvastam a teljes dokumentációt. Láttam, hogy információs tájékoztató központokkal kapcsolatban tesz fel kérdéseket. A belső piaci információ kapcsolódásainak módjáról is szó van, és arról, hogy mennyire fontos az információ hozzáférhetősége a vállalkozók, a cégek, a fogyasztók, a lakók, a bolyarok számára. És ugye a szolgáltatási csomaggal kapcsolatban folyik az átvilágítás is. Egyre következetesebben kell majd alkalmaz, alkalmaznunk a direktívát. Összességében Érdekes vitát folytatunk Ferhegen úrral korábban. Az csomagnak a rendelkezései, amelyeket megvitattunk ebben a szakbizottságban, ugyancsak tartalmaznak, összekapcsolódnak a tájékozódási kötelezettségekkel, és nagyon sok cégnek ugye mind a szolgáltatással, mind a gyártással kapcsolatos ügyeket törvényesen kell majd ezek mind, mindkettővel kapcsolatban lesznek hasonló törvényes kötelezettségei a szolgáltatási direktíva értelmében is. A kérdésem tehát az az, hogy ön szerint a következő bizottsági mandátum során egy sokkal integráltabb megközelítést látunk-e majd, amelyet ön az egységes piac szempontjából irányít majd annak minden aspektusát egyformán és egyszerű figyelembe véve. Ez lenne a logikus megoldás, hogy a belső egységes piaci politika valóban integrált politika legyen. Nem vagyok abban egészen biztos, hogy a belső piaci információs rendszer miért nem egységes piaci információs rendszer néven fut. Tehát miért az internet szó szerepel a single szó helyett az angolban. Mindig olyan nehéz kérdéseket tesz fel nekem háború. de amúgy igaza van. Először is úgy gondolom, hogy a szolgáltatási, szolgáltatási direktíva átvilágítása és a tagállamok kölcsönös értékelése nagyon érdekes lesz, hiszen ennek eredményeként látni fogjuk nagyon konkrét módon, hogy milyen információs tájékoztatási követelményeket könnyű teljesíteni, és melyeket nehéz teljesíteni. Miközben ez folyik, ezzel egy időben a direktívát is végre kell hajtani, és a szolgáltatásoknak is futnia kell. Tehát valóban uh, cunamira út hivatkoztam, azért, mert szeretek túlozni. De a kérések egy része arról fog szólni, hogy a bizottság információt fog kérni, ennek az elektronikus IVI rendszeren szoftveren keresztül kell megvalósulnia. Ez lesz az egyik szint. Egy másik szinten azt látjuk majd, hogy a szolgáltatások maguk, illetve azok a magánszemélyek, akik a szolgáltatási, akik bizonyos szolgáltatásokhoz hozzá akarnak férni, meg fogják keresni a Citizen Signpost, eh, magát a vállalkozást, eh, és így tovább a rendszert is e, a problémáikkal. Tehát az lesz a, abban remélünk, abban reménykedünk, hogy, hogy e, egy következetesebb megközelítés fog lassan kibontakozni. Arra törekedtem, hogy legalább a tanácsadó szolgáltatók, szolgál, e, szolgálatok ez a bizonyos SMASZ egységes piaci tájékoztatási szolgálat kifejezéssel utalunk ki az együttműködésre. Tehát következetesen egyeztesenek arról, hogy hogy is működnek, hogy amikor a bizottságot megkeresik a magánemberek, akkor, akkor inkább mi szaladgáljunk, és ne ők. Volt ezzel kapcsolatban egy prezentáció, eh, amely egy DART eh, táblára hasonlított, függetlenül attól, hogy eh, milyen ügyben, milyen módon keres meg bennünket az ügyfél, ugyanez legyen az eljárás. Aztán ott van az a kérdés is, hogy a, a keresleti oldalon varratmentes legyen az ügyek bonyolítása. És ha ez megtörténik, akkor hogyan ezt el tudjuk írni a tagállamok kínálati oldalán is. Fontos, hogy a háttérben meghúzódó problémákat ne eh, becsüljük alá. Ez egy igazán szép, igazán nemes, igazán nagy kihívás jelentő feladat. Volt melló? További hozzászólás? Nincs. Akkor két dolgot viszek ma magammal haza. Az egyik az az, hogy a partnerségi hálózatok a tagállamokban ez egyre fontosabbá válik, egyre erősebb lesz remélem. A második dolog pedig egy szent cél, vagyis az, hogy az adminisztráció a saját feladata miatt szinte már magát oszlatja fel. Ez egy elég érdekes elképzelés. Köszönöm szépen a beszámolóját, és ezzel be is fejezzük az ülésünket, és holnap kilenckor találkozunk. Köszönöm.